So. Nos. Kedves kollégák, hölgyem és uraim, eljött az ideje, 2 óra 30 van, hogy megkezdjük a délutáni ülést. Az első meghallgatásunkra kerül sor a Brexit-tel kapcsolatban és a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok témáját vizsgáljuk ebben az összefüggésben. Mint mindig ezt a meghallgatást is időben szerveztük meg, mert két nappal ezelőtt egy elvi megállapodás született egy átmeneti időszakról Nagy-Britannia és az Európai Unió között, ami természetesen lehet lehetőséget és perspektívát ad arra, hogy megbeszéljük, hogy megosszuk tapasztalatainkat, véleményeinket, hogy mi történik, és hogy minek kéne történelnie 2020 utáni időszakban egy eh, megállapodás, kereskedő megállapodás, a kapcsolatok összességében hogyan alakulhatnak, hogyan szeretnék mi, hogy alakuljanak nagyon örülök annak, hogy elnökölhetek ezen a rendkívül fontos meghallgatáson. Időnk is van bőven, összehasonlítva mondjuk más workshopokkal és meghallgatásokkal, akár 5 óráig is. Ez, ez nem azt jelenti, hogy bármilyen hosszan is beszélhetnének. Igenis, korlátozott korlátozzuk az időt. Két panelben szerveztük meg a meghallgatást, két nagy témában. Az egyik a hatásokat vizsgálja, miután az Egyesült Királyság kilép. Megnézzük, mi a helyzet, hol vannak a problémák ebből következően, hol állapíthatok meg. A második rész pedig a átmeneti időszakkal foglalkozik, hogyan alakítjuk ezt. Ez az első rész, mint mondtam, a második panel pedig a jövőbeli kapcsolatokra koncentrál mindenek előtt a vámügyekre. Meglehetősen sok jól ismert szakértőt hívtunk meg, az első panel első előadója következik, ez az Egyesült Királyság szempontjából vizsgálja a hatásokat. Meg is adom a szót Barbara Bászma professzorasszonynak, a gazdaságtudományi jog professzor az Amsterdami Egyetemen. Ő lesz az tehát, aki a hatásokat vizsgálja a Brexitet követően. Köszönöm szépen, elnök úr! Képviselők, hölgyeim és uraim, bizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy meghívtak az Európai Unió demokratikus szívébe, hogy beszéljek a Brexit következményeiről. Nem csak Amsterdamban vagyok professzor, hanem tudásmenedzsment témájában foglalkozom a Rabobankot, és nem véletlen, tehát hogy a Rabobank logóját is látják ez azt jelenti, hogy nem csak az egyetemen kutatjuk a témát, hanem a Rabobanknál is. És elvégeztünk egy alapvető vizsgálatot, de nagyon pessimisták vagyunk a növekedés tekintve, a hatásokat tekintve EU-ra, Hollandiára nézve, de mindenek előtt az Egyesült Királyságra gazdasági szempontból minél puhább a Brexit, annál jobb kezd, hadd kezdjem egy megjegyzéssel. A Brexit szavazás és a tárgyalások már árat követeltek a brit gazdaságtól. Lelassult 1,7%-ra a növekedés, ez a leglassúbb növekedés 2012 óta, és arra számítunk, hogy a GDP növekedés 1,4%-ra csökken, majd 18-ban és 1,1%-ra 19-ben a nagy kérdés természetesen az, hogy a folyamatos negatív hatások hogyan jelentkeznek a brit és persze az európai gazdaságra is, amikor tényleg megvalósul a Brexit különböző csatornákon érinti a gazdaságokat a Brexit, Nagy-Britániában és Európában. Az egyik nagyon fontos csatorna az a kereskedelem, mivel az EU az Egyesült Királyság legfontosabb kereskedelmi partnere csak tarifák eh, bevezetés árokra és eh, nem tarifális ellenőrzések, mint például vámellenőrzések, eh, áruk és szolgáltatások vonatkozásában költségekkel járnak az EU-ra és nagy britannia nézve is és látjuk, hogy a kereskedelemnek a költségei növekednek majd, és ez csökkenti a háztartások jövedelmét is, ami viszont a keresletet csökkenti és egyébként pedig az Egyesült Királyság a termékek mintegy felét az Egyesült Királyságban importálja, és az akadályok miatt ez drágábbá válik, ami azt jelenti, hogy a brit társaságok magasabb árakkal szembesülnek, a versenyképességük csökken, és a piaci részesedésük is csökken exit azt is jelenti, hogy az, a, a zsilip szerepét elveszíti, például a befektetések esetében Nagy-Britannia az EU felé. Ez a második csatorna, amelyen keresztül a Brexit érinti. Ezt a termelékenység van érintve az alacsonyabb befektetési ráta, a tőke növekedés csökkent csökkenő ütemét vetíti előre, a termelékenység különböző módon csökken majd, a kevesebb befektetés azt jelenti, hogy külföldről kevesebb tudás érkezik, és ez elvezet, hogy kutatás és fejlesztésre kevesebbet költenek a cégeknél, és a gazdaság kevésbé lesz nyitott a Brexitet követően. Ez nem csak azt a lehetőséget jelenti, hogy kevesebb spillover van külföldről, hanem a verseny csökken, ami megint csak kisebb ösztönzést jelent az innováció irányába is csökkenti a hatékonyságukat is. És Összefoglalva elmondhatjuk tehát a Brexit hat dologhoz vezet, a kereskedelmi akadályokhoz, alacsonyabb exporthoz, magasabb inflációhoz, magasabb munkanélküliséghez rövid távon, kisebb külföldi tőkeberuházás és alacsonyabb termelékenység. Ezek a következményesek. Most átugrottam egy néhány um, diát, nem is működik persze. Jó, Jó, azt hiszem ez az, ahol tartunk. Pontosan ez történik. Az alacsonyabb termelékenység, ami forgatókönyvünk szerint sokkal nagyobb negatív hatásokkal jár, mint a legtöbb tanulmány pillanatnyilag. Ezt előre jósolja, amely makroökonomiai modellezést végez. Ezt eh, egy példám mutatom be az itteni diák. A kérdés most az, hogy miért alakul ez így. Két oka van ennek. Az első az, hogy mivel úgy becsüljük, hogy, hogy makroökometriai modellezés során fokozottabban érvényesül az a hatás, hogy a termelékenység csökken. tehát konkrét Egyesült Királyságra kivetített hatások a versenyképesség csökkenéshez vezetnek az Egyesült Királyságban. A második pont, amit Mm, hát a negatívumként és negatívabban látunk, mint mások a Brexit következtében hogy a, makro, modellek a Nigel modellen keresztül negatív hatással számolnak a költségekre, az inflációra tekintve, és ez árt a kereskedelemnek, és ez vissza is vezethető részben az akadályokra, kereskedelmi akadályokra. Köszönöm szépen, hogy segítettek. Három forgatókönyvet vizsgáltuk meg, az alap, az összehasonlítási alap pedig az EU-ban maradás lenne. Az van az úgynevezett kemény Brexit, ami azt mondja, hogy a tárgyalások az EU és a Nagy-Britannia között félbeszakadnak, kilép az Egyesült Államok mindenféle megállapodás nélkül keresünk a WTO szabályozná utána, a kemény Brexit után a kapcsolatokat, ami azt is jelenti, hogy az EU-WTO rendszereket tudná egyszerűen átvenni piaci alapokon az Egyesült Királyság. A második a soft Brexit, a puha Brexit, ami azt jelenti, az egységes piac része marad, de a vámuniót elhagyja, a kereskedelem költségei nem tarifális hatások miatt vannak érintve. Ez lenne az úgynevezett norvég modell, aztán a szabadkereskedelmi megállapodás modellje, egy bilaterális szabadkereskedelem lenne ezek után, ezt ismerjük Svájc kapcsán, Kanada is megemlíthető, a nulla marad a vám a termékeken, de nem tarifális akadályok, nagyobbak, erőteljesebbek lennének, mint a soft Brexit esetében, a szolgáltatások nem szabadon mozognának ebben a térségben a britek számára és van egy alapbázis forgatókönyv, amikor az Egyesült Királyság kilép, különböző hatásokkal járhat. De hangsúlyozni kell. Mi nem ebből indulunk ki, majd erre visszatérek. Egyszerűen a hatásokat akarjuk felmérni, akkor abból indulunk ki, hogy mi azt hasonlítjuk össze, hogyha maradnának. Október-novemberben készítettünk egy elemzést, és az átmeneti időszakot nem vettük figyelembe, mert akkoriban bizonytalanság volt azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen átmeneti időszak egyáltalán életbe lép vagy tárgyalnak-e róla, ha már így fogalmazunk. Mit tettünk ezek után? Minden alkalommal, eh, egy, ha forgatókönyvet készítünk, akkor különböző feltételezésekből indulunk ki. Itt vannak a feltételezések, vegyük először a hard Brexitet, a kereskedelmi, kereskedelmi költségek 11%-kal növekednének, 11 milliárd eurót jelent ez, a külföldi befektetések száma csökkenne, megint csak 560 ezer ember csökken a foglalkoztatás, és a társasági adó bevétel is csökkenne, csak hogy elmondja, miről is van szó, mit, miből indultunk ki a feltételezéseknél. Hogyha az ember megnyomja az előre gombot, akkor visszafelé lép elő. Jó, itt a Brexit hatásait mérjük fel, Nézzük meg a hatásokat az Egyesült Királyság gazdaságára. Mint már mondtam, ezt a tanulmányt októberben, novemberben készítettük. Akkoriban átmeneti időszakkal nem számoltunk, de miután ezt elmondtam, abból indulunk ki, hogy két éves recesszió lesz minden eh, forgatókönyv érdekében. Hard, soft Brexit és szabadkereső megállapodás esetén is bármi is történik, ha kilépnek az EU-ból. De a GDP növekedés keményebben lesz érintve és hosszabb távon a kemény kilépés esetén, mint a soft kilépés esetén. A következő még fontos, azt gondolom az Egyesült Királyság hosszú távú gazdasági potenciálja van érintve, GDP növekedés 2,1%-ról, ugye ez az alap, ha maradnak, 16 ra csökken, és 1,3% a hard esetében. Soft Brexitnél 1,6% lenne a növekedés, tehát kevésbé csökken és a csökkenés ugyanazon ösztönzői maradnak, tehát a alacsonyabb tőkeállomány és a termelékenység csökkenése. Ja, az EU-ra gyakorolt hatás 2021 ig 2%-ot jelentene csökkenésként minden nemű forgatókönyv szerint megint csak 2017. októberéből indulunk ki, azóta itt is van egy változás, amit hangsúlyozni szeretnék ebben az összefüggésben, csak kis különbség van az alap, a baseline, ami azt is és az egyebek között ez azt jelenti, hogy a Brexitnek korlátozott hatása lesz az EU gazdasági teljesítményére. A három különböző Brexit forgatókönyv nagyon különböző eredményeket hoz az Egyesült Királyság számára, de nagyjából ugyanazon eredményekkel jár az EU-ra nézve. Az EU-ra nézve tehát kevésbé fontos, hogy melyik forgatókönyv történik majd. Ez fontosabb az Egyesült Királyság számára, és Hollandiára ugyanezt mondhatjuk el egyébként. Miért van ez így? Ez összefügg azzal, hogy az EU a legfontosabb kereskedelmi partner az Egyesült Királyságnak, de a fordítva ez nem igaz, de Hollandia számára az Egyesült Királyság nagyon fontos, és én Hollandiából jövök. Nekünk is igenis nagyon fontos Hollandiában, hogy melyik forgatókönyv valósul meg. Következőt kérem. A legvalószínűbb pillanatja a következő forgatókönyv, ez az alap forgatókönyve. Ez a két éves átmeneti időszakkal számol, ez két nappal ezelőtt merült fel a szabadkereskedelmi megállapodás, és ez, hogy alakulna ez a megállapodás, azért elég sok bizonytalanságot tartalmaz, és már ez a bizonytalanság is komoly kárt okoz a brit cégeknek. Minden esetre fontos, hogyha összehasonlítjuk a jelenlegi szerződésekkel, amelyeket már megkötött az EU Kanadával például, a tarifák, vámok majdnem 0%-ot jelentenek a konkrét áruk vonatkozásában, tehát ha megszületik a megállapodás, akkor 0% mert nagyon alacsony lesz a tarifális teher. Tehát valami Kanada plusz megállapodás szerződés született. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv véleményünk szerint. A jelenlegi alap, és ezt látjuk itt, hogy az Egyesült Királyság növekedése 2020-ra tovább csökkent, csökken, utána lassan kezd el növekedni megint, és eh, a következő témák, eh, most időről is érdemes beszélni. Mindig jó, ha ismerjük a tényeket, és a tények nem mindig barátságosak eh, természetesen, de úgy gondolom, hogy a tények egy jobb pozíciót biztosítanak a tárgyalások során. Abban bízom, hogy az európaiak és a britek is alaposan megnézik a mi forgatókönyveink eredményeit, és tudom, ezek pessimisták és negatívak, de abban bízom, hogy kétszer is meggondolják, mielőtt a kemény Brexit mellett döntenék a tárgyalásokat követően. Köszönöm szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen! Most Kirsty Hughes a, az Európai Kapcsolatok Skott Központjának az igazgatója kap szót. Parancsoljon. Yeah, thank you. Good afternoon. Is, is that on now? Yeah. Be van kapcsolva? Jó, be van kapcsolva. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy szólhatok önökhöz, és hát nem vagyok biztos, hogy optimistább leszek, de a maradás pártiak részéről érkeztem, azaz tehát a 62 százalék, aki azt mondta, hogy maradjunk, a skótok közül érkezett. Úgyhogy még mindig olyan helyzetben vagyunk, hogy lehetünk valamelyest optimisták, hiszen azért a kilépés még nem történt meg. Miről is szeretnék beszélni? A politikai helyzetről szólnék egy kicsit, hiszen a politika húzódik meg a háttérben, a gazdasági hatások negatívak, tehát hogyha egy ország tulajdonképpen gazdasági problémákba manőverezi magát, akkor ott a politikai hátteret is érdemes megnézni. Úgyhogy itt akár alkotmányos válságról is beszélhetünk, és az, hogy milyen jövőbeni kapcsolata lesz egy hónapon vagy három hónapon belül az országunknak az EU-val emögött is politika húzódik meg. Úgyhogy a gazdasági hatásokról fogok szólni, a politikáról, és aztán fogok konklúziót vonni, következtetéseket levonni. A brit kormány nagyon széles értelemben meglévő kapcsolatokra szeretne támaszkodni a jövőben is, a szabadkereskedelmi megállapodásokat is ideértve, és politikai kötelezettségek is ezt diktálják, de azért itt van egy csomó bizonytalanság is. Mint ahogyan tudják, az, hogy az ír határt hogyan lehet megtartani nyitottnak, ez óriási kihívásokat támaszt velünk szemben, és hát ez nyilván összefüggésben áll a vám rendelkezésekkel, a vámszabályokkal is, tekintettel a termékekre és szolgáltatásokra is. Egy ilyen csak az árukra vonatkozó megállapodásra nem akar az, az sziget is részesévé válni. Úgyhogy az EU-s oldalnak kell majd e- ezzel kapcsolatban döntenie. A kérdés persze az, hogy a DUP párt majd támogatja az eredeti elképzelést, és hogyha a tenger lesz a határ, akkor erről mindenképpen dönteni kell, de ahogyan mondtam, ez még bizonytalan kimenetelő döntés. Nagyon sok törvénynek át kell mennie ahhoz, hogy a Brexit megvalósuljon, és az egyik a kereskedelemre vonatkozik, és a vám szabályozást érintő kérdések köre. Lehet, hogy Westminsterben meg lesz a többsége, ez ezt nem tudjuk még, hogyha a Tórik a Labourrel együtt szavaznak, vagy a rebellusok majd másként szavaznak, ez még mind-mind nem ismert. Nyilván, hogyha valaki a jövőben vám uniót szeretne, az megint más lapra tartozik. Theresa May a saját kabinetjét irányítani fogja, nyilván bármelyik döntés is születik, mindenképpen lesznek következményei. Az egyik lehetőség, Ugye az volt, hogy esetleg egy kisebbségi Labour kormány fog fölállni, aztán a skót nemzeti pert és a liberális demokratikusok sem elfelejthetők, lehet, hogy ők nyomás alá helyezik Corbyn, Jeremy Corbyn, lehet, hogy ő lesz a következő miniszterelnök, hogyha referendumra kerül sor, mert úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a támogatottsága az ő személyének. Ha visszatérünk Theresa Mére és a brit kormány álláspontjára, a kompromisszumokat illetően, a jövőbeni kapcsolatokat illetően azt kell mondanom, hogy nagyon nagy szükség van a szabályozási közelítésre, miközben például a migrációs politikát is új alapokra kell akkor helyezni. Ez nem nagyon összefésülhető az EU-s jogszabályokkal, az egységes piac vonatkozásában többek között. Úgyhogy az, hogy most soft Brexit, vagy esetleg kanadai megoldás születik-e, erről nem tudunk. A kabinetet együtt kell tartani de ez szembe megy az EU-s elképzelésekkel, amit legalábbis ajánlatként letettek eddig az asztalra. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amely nyilván bizalmat igényel mindkét oldalról, és hát a jövő kérdése, hogy ez hogyan alakul. A politikai háttérről egy pár szót. Van egy, egyfajta ö, alkotmányos válság, amit már említettem. A skótok is nagyon komoly vitát folytatnak arról, hogy az érintett területeken mi várható rájuk nézve, egyfajta kontinuitást kell ugye biztosítani az agrárium területén, a környezetvédelmi és a halászati jogok területén. Tehát ezek nem elhanyagolhatóak a kereskedelem vonatkozásában. Nem, utató, nem utolsó sorban pedig ugye ratifikálni is kell majd a megállapodás, és nem biztos, hogy ez megtörténik. Tehát politikai bizonytalanság, amiről beszéltem, ez eleve nehéz tárgyalási, tárgyaló partneré teszi az országunkat. Pár szót összefoglalóan a gazdasági hatásokat illetően, hogy mondjak még, hiszen Barbara már szólt ezekről. A legkézenfekvőbb hatás új korlátokat fog hozni, új sorlódásokat magán a, a határon és a határoktól távol is. Nyilván itt a kereskedelmi szintekre, áramlásokra és egyáltalán a hozzáférésre is gondolok, amikor ezt mondom, a behozatal a, az exportok vonatkozásában, a, a szabad mozgás, a migrációs áramlatok, a foglalkoztatás is ide sorolom, és minden ágazatot érinteni fog ez a lépés. És a jövőbeni álláspont megtartják-e, megtartásra kerülnek-e a szabályozások, vagy pedig újak születnek, ez, ez mind, mind a jövő zenéje. Lesznek nyilván a negatív hatásai a tarifális és nem tarifális korlátozásoknak is, de inkább az Egyesült Királyság számára, mint az EU számára. Az EU egyes régióit valószínűleg erősebben érintik majd, mint másokat, lesznek tovagyűrűző hatások, ezekről már tudunk ugye a termelékenységre vonatkozóan, az adóbevételeket, illetően a az állami költségvetést illetően is még sorolhatnám. A referendum kampány alatt hallottunk arról, hogy milyen esetleges plusz költségvetése lesz az egészségügynek, és aztán tudjuk, hogy ebből mi lett. A Super Kanada Plus Plus kereskedelmi megállapodás, ugye esetleges opció a WTO-n belüli kereskedés is egy opció, és aztán ugye ott van az egységes piac, vagy pedig a szabadkereskedelmi megállapodás, mint különböző alternatívák, amelyek fölmerülnek. Az érdekesebben az, hogy azok, akik azt gondolják, hogy maradni kellene, de elfogadják a referendum eredményét, azokkal Supersoft Brexit mellett tennék le talán a, a voksukat, de hát demokratikus szemszögből nézve kérdés ugye az is, hogy mi történne, hogy eh, ha valaki a Vámunióban marad, és az egységes piacnak is részes fele marad, akkor ez egyáltalán megfelele a szavazók elvárásainak. Nem nagyon van már időm itt a statisztikákról is szólni, de már hallottuk tulajdonképpen, hogy nagyon sok tanulmány született, amelyek a, az egységes piaci tagként is megvaradva gazdaságilag csak romlást vetítenek előre a kereskedelem vonatkozásában a WTO szerinti forgatókönyvben 7,7%-os csökkenésről hallottunk, és Írország vonatkozásában is ilyen mértékű visszaesésről számolhatok be. És hát regionális szinten is, bár nagy különbségekkel a régió között visszaesés várható, az északkeleti részen eh, Skóciát és Észak-Írországot is érinteni természetesen eh, a kilépés, és rosszabbul, mint más régiókat. Következtetésként csak egy dolgot szeretnék elmondani. Mm, nyilván egy eh, ilyen szakbizottságon belül nem kell elmondani, hogy például a halászat vonatkozásában tényleg a részletekben rejlik az ördög, de nagyon lényeges lesz, hogy a részletekről minél hamarabb értesüljünk és megállapodásra jutunk. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodás irányába politizálni, ez bizonytalan kimenetelő, nem tudunk sokat róla, bizonytalanságot is eredményezhet, úgyhogy az első kerethez eljutni, ez még hat nagyon hosszú és bizonytalan hónapot jelent számunkra. Jó, hát akkor most megvan az egész kép, gazdaság és politikai szempontból is, a hatásokat illetően, ami a Brexitet illeti. Most pedig akkor megnézzük az átmeneti időszakot. Egyértelmű, hogy lesz ilyen 2020 végére, és a kérdés az, hogy ezzel az átmeneti időszakkal mit is kezdjünk. Két szakértőt hűltünk meg, szemlőve az első hozzá szólónk lesz, akinek meg is adom a szót. Thank, thank you. Köszönöm szépen. most, hogy annyit hallottunk a hatásokról, akkor most sokkal szűkebb témát tekintünk. A 77-es oldalában van ez a megállapodásnak. Én itt elsősorban a szabad kereskedelmi megállapodásokra az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Utána pedig kérdésekre szívesen válaszolok. Ezt tulajdonképpen még nem vették eléggé tudomásul, de amikor az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, még akkor is, hogyha lesz egy átmeneti időszak, ez még nagyon bonyolult, még nem egészen tudjuk, hogy hogy fog történni, de remélhetőleg lesz ilyen. Tehát amint kilépünk, akkor nem leszünk részes feles, felei az EU harmadik ország megállapodásoknak kereskedelmi vagy, vagy konformitás értékelés, vagy másfajta e, e, egyezményekkel kapcsolatban nem olyan régen történt az meg, hogy nem tudtuk, hogy hogy mit tudunk tenni ezekkel a kérdésekkel, és különböző vélemények voltak a 12 százalat illeten például azok az országok, amelyek ennyit importálnak, például Svájc, Törökország, Korea, az tehát ez egy nagy problémát jelent, és januárig ebben az évben az volt az UK álláspont, az Egyesült Királyság álláspontja, hogy 2019-ig tartana ez az időszak. De tulajdonképpen ez sosem volt lehetséges, tehát nem tudom, hogy ezt miért mondták, mert talán zárt, mert időszak nem volt olyan biztos, de hál' Istennek megváltoztatta a véleményét az Egyesült Királyság, én is ezt javasoltam meg a kollégáim is, nem tudom ugyan, hogy befolyásoltuk-e egyáltalán ezeket a mi véleményünkkel. De minden esetre írt egy olyan dokumentumot, amelyben megváltoztatta az álláspontját, tehát hogy együttműködik az EU-val, hogy meggyőzze a harmadik országokat, hogy úgy tekintsék a, ezeknek a megállapodásoknak értelmében az Egyesült Királyságot, mint egy EU tagállamot. Legalábbis ez az átmeneti időszakban ez lenne a tehát, hogy az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság ezen megállapodásoknak megfelelően partnereként tekinti ezeket az országokat. Na hát ez akkor jó eddig, ugyanakkor a kérdés az, hogy míg ez az egyetlen megközelítés, vagy egyetlen lehetséges megközelítés alatt az időszak előtt, és az, e, azt mondták, hogy jelzik ezt ezeknek az országoknak, az, hogy hogyan teszik, azt nem tudni, de ezeknek az országoknak a jóvágyása még e, szükséges, és akkor mi nem e, erőltethetünk rájuk két oldalú megállapodásokat. De a harmadik országoknak van a bizonyítás terhe, tehát, hogy nem, ahogy azt mondják, hogy nem, nem akarjuk az Egyesült Királyságot, mint egy EU tagállamot tekinteni. Hát ez azért eléggé nehéz, de azért még lehet, hogy vannak, akik megteszik. Ezeknek az egyik oka az, hogy bizonyos asszimetria van ebben a kérdésben, ezzel pedig azt értem, hogy míg az Egyesült Királyság exportat nem biztos, hogy például Korea által az átmeneti időszakban preferenciális bánásmódot kapnak, a koreai exportok viszont preferenciális feltételek mellett lépnek az Egyesült Királyságba az átmeneti időszak alatt, és, és a, ez érinti a határellenőrzéseket is. Tehát ha a a harmadik országoknak ez nagyobb súlyt biztosít az Egyesült Királysággal szemben. És a harmadik országok, hogyha koncesziókat kérnek az e-, Egyesült Királyságtól, amikor az Egyesült Királyság majd helyettesíti ezeket a megállapodásokat, akkor mo már most akarják ezeket a koncesziókat meg megkérni. És Tudjuk, hogy már is egy bizonyos fokig ez tör, megtörténik, már Koreával tárgyalásokat folytat az Egyesült Királyság, és azt kérdi, kérik, hogy az EU inputokat, mint Egyesült Királysági eredetűeket tekintsék. A koreaiak azt mondták, hogy jó, hát ezen majd gondolkodunk de akkor a kínai exportokkal kapcsolatban az Egyesült Királysági exportoknál ugyanezt szeretnénk. Nos, tehát ezért lesz ez tárgyalások kérdése. Végül is, ez csak az én véleményem, tehát, hogy nagyon sok ország fog koncepciót kapni az Egyesült Királyságtól, és nem hiszem, hogy nagyon ö, nagyon kevesen fognak kemény játékot folytatni, de megtagadják a preferenciákat az Egyesült Királyságtól elég kemény diplomáciai aktusokon keresztül. Hát majd meglátjuk. Tehát most felmerül az a kérdés, hogy az, az EU-nak miért érdekes ez? Egyes, az EU jelzi ezeket a harmadik országokat, hogy az Egyesült Királyságot, mint EU tagállamot tekintsék ezeknek a megalapodásoknak a szellemében. Ugyanakkor nem tudom, hogy az EU mennyi politikai nyomást gyakorol majd az Egyesült Királyság nevében, hogyha ezek a harmadik országok nem akarják ezt megtenni. Akkor diplomáciai úton próbáljuk ezt megoldani, hogyha például Dél-Afrika azt mondja, hogy nem hajlandó ezt megcsinálni. De felismerül az a kérdés is, hogy miért kellene segíteni az EU-nak. E Van erre már precedens a Brexit utáni nemzetközi kereskedelmen, hogy a WTO-ban együttműködnek majd az EU és az Egyesült Királyság, és a az e- Európai Tanácsnak a, a tárgyalásokra való tanácsaiban is szerepel ez, hogy az EU megpróbál egy közös megközelítést alkalmazni. Jó, hát ez nagyon szép lenne, hogyha így történne. Ugyanakkor vannak jelei annak, hogy az EU 27 tagállamában meglévő vállalkozások hogyha annak esetében, hogyha az EU például korán megalapodás esetében lehet, hogy lesznek olyan EU e exportok, amelyek már nem kaphatják meg az exportot, engedélyt, tehát az Egyesült az EU alapú exportokat illetően, vagy az Egyesült Királysági exportokat illetően még egészen, nem egészen világos, hogy mi lesz a helyzet. Van egy másik oka is, amiért az EU nem csak levelet küld az Egyesült Királysággal kapcsolatban ezeknek a harmadik országoknak, az az, hogy több időt biztosítana arra, hogyha az EU ezt akarná, hogy három oldalúan tárgyaljanak ezekkel a harmadik országokkal, amikor ezeknek a megállapodásoknak a, az átmeneti időszak utáni helyettesítéséről van szó. Azt hiszem, hogy más hozzászólók is majd szólnak ezzel kapcsolatban. Tehát lehet, hogy az EU érdekében lenne ezt a, a, a származás akkumulációt bevezetni. Mert különben mind a két oldalnak számára problémát jelentene. Ha az EU, ahogy az Egyesült Királyság a PEN-hez csatlakozik, akkor a jövőbeli Japánnal történi megállapodásokat illetően a, a származás kumuláció lehetőség lenne, de ez azért problémát jelent a meglévő megállapodásokkal kapcsolatban, mint Korea, Mexikó vagy még Kanada is. A következmények, hogyha nem segítünk, mik lennének? E, ez lehet, hogy ahhoz vezetné, hogy az UK inputokat nem EU áruknak tekintik, de akkor lehet, hogy máshova települnek át a különböző vállalkozások. Mert ez egy értelmesebb megoldás lenne. Hogyha segítünk, azon, annak a következményei az az lenne, hogyha, hogy három oldalú tárgyalások lesznek, hát ezt az EU-nak el kell döntenie, hogy akarja ezt, tehát akkor újra kell kezdeni a tárgyalásokat, azokat is, amelyeket már lezártak. Köszönöm szépen. Igen, az átmenet is kihívást jelente. A politikai oldalról pedig Nikolaj von Adarca, a német Wissenschaften Politik alapítvány képviseletében. Köszönöm szépen, elnök köszönöm, hogy meghívtak amire igyekszek rámutatni, az inkább a politikai jogi oldala ennek a kérdésnek, az átmenetnek, az EU kereskedelem politikájára ennek. Természetesen van átfedése azzal, amit Szem mondott, de inkább azzal foglalkoznék, hogy mit jelent ez az EU számára. Az előadásomat arra koncentrálnám, hol is tartunk az átmeneti megállapodást tekintve. Itt úgy látom, hogy zöld színben jelentkezik, ez az, a, ezt mutatták be, ez az a rész, amiben már megállapodtak. Szerintem a fő kihívás az egész egyszerű, mint szemed mondta, a kilépési megállapodás és az átmenet, ez a Nagy-Britannia és az EU 27-ek közötti megállapodás, és ilyen értelemben befolyásolja a harmadik állammal kötött megállapodásokat, és a Nagy-Britannia harmadik államhoz fűződő kapcsolatait, és jövő év március 29-e a kilépés napja, és onnantól kezdve harmadik állam, és akkor rá nem vonatkoznak ezek a megállapodások. És innentől vizsgáljuk, hogy mi történik ezek után, mit jelent ez az Egyesült Királyság számára, de én inkább arra koncentrálok, mit jelent ez a 27-ek számára, és mit is kezdhetne ezzel az EU. Az első kérdés, mit is jelent az átmenet az Egyesült Királyság számára, illetőleg a kereskedelmi politikája számára? ez az úgynevezett super soft Brexit, amiről beszélnék, nem csak az egységes piacról beszélünk, a Vámunióban és a kilépési megállapodás rámutat arra, vagy azt tartalmazza, hogy az átmeneti időszak végéig ez így is marad, tehát a Vámuniót utána hagyja el, és a szabadkereskedelmi megállapodások kötelezők ránézve az átmenet végéig. Ennek fontos része annak érdekében, hogy az EU hitelességét erősítsük nemzetközi szereplőként. A két fél megállapodott, hogy az a joganyag, ami köti az e- Egyesült Királyságot, az továbbra is érvényes, tehát a kötelezettségek, amik az EU nemzetközi megállapodásokból adódnak, kötelezik Nagy-Britanniát is, de szem rámutatott arra is, ez az előnyök nem érvényesülnek. A második pont, ami az átmenetet illeti, milyen státuszt jelent ez. Innentől kezdve a szabályalkotásban, az intézményekben nem vesz részt az Egyesült Királyság, és egyszer a döntéshozatalnak nem részese vonatkozik ez a kereskedelemre, de is konkrét testületekre is vonatkozik ez, amely kitárgyalja a kereskedelmi megállapodásokat harmadik felekkel. Két kivétel van azonban itt, hogyha az Egyesült Királyság önmagában is tag saját jogon, például a WTO-ban, vagy hogyha az EU azt mondja, hogy az az érdeke, hogy az Egyesült Királyságot bevonják. Tehát itt van egy kis kapu, ami mindig nyitva áll. Következőt kérem, következő diát, eh, ami megint csak eh, a normál szabályok kiterjesztését illeti. Itt adott esetben eh, ratifikálnak megállapodásokat az átmegy időszak alatt, például EU-Japán partnerségi megállapodás, vagy a Mercosur esetében is beszélhetnénk ilyenről, hogyha ez hatályba lép az átmenet alatt, akkor a kötelezettségek az Egyesült Királyságra is vonatkoznak, anélkül, hogy az Egyesült Királyság ebbe beleszólhatna. Tehát a kereskedelemre vonatkozhat ez az anélkül, hogy szavazhatnának. Ennek a másik oldala az, hogy az EU és Egyesült Királyság megállapodhatnak abban is, hogy nem csak tárgyalnak, hanem megállapodhatnak, aláírhatnak saját keresői megállapodásokat is, de ezek nem lépnek hatályba az átmeneti időszak végéig. Tehát azon a napon lépnek hatályba, amikor vége van az átmenetnek, de az EU engedélye nélkül hatályba léptetés nem történhet meg az átmeneti időszak vége előtt. Jó, nehéz a készülék kezelés. Egy kicsit a nagy kérdés itt számunkra az, azt talán, mit jelent ez az EU27-ek számára? Az EU27-ek miért foglalkoznának a kötelezettségekkel, amelyek hatályba lépnek? illetőleg hol lehet surlódásokat eh, megelőzni. Három oka van annak, hogy az EU maradványa miért foglalkozon ezzel, vagy a maradék EU. Az első, amit többen felvetítettek, a származási szabályok, az eredet szabályok, illetve a, a az értékteremtési láncok, itt vannak az autógyárak, alkatrészek egyáltalának az Egyesült Királyságban, hogyha ekkor itt innentől számít gyakorlatilag az, hogyha küszöböket állapítanak ki, hogy mekkora a saját tartalom, a belföldi tartalom, akkor szerephez jutott ez a kérdés. És adott esetben ez vám következményekkel járhat mondjuk egy koreai export esetében. Ilyen értelemben érintve vannak az EU üzleti érdeke is. Második pont, nem hiszem, hogy itt a bizottság tagjait külön kell emlékeztetni arra, hogy mi az oka annak, hogy miért kizárólagos kompetencia az EU számára, a külkereskedelem az egységes piac van így, miatt van így, és hát a közös vámpolitika is ide tartozik, és egy közö, e, ezért van szükség a közös kereskedelem politikára, hogyha hogyha megnézzük a jogokat az átmeneti időszak alatt, akkor ez azt is jelenti, hogy az egységes piac ugyanúgy viselkedik, hogyha exportálnak bele, tehát más tarifát alkalmaznak az egységes piac tagjai, hogyha harmadik államokba exportálnak, és itt torzulások fordulhatnak elő az egységes piacon belül vállalatok számára az Egyesült Királyságban termelt áruk, az export esetében másképp viselkednek, mint ha máshol az EU-ban állítanak elő egy terméket ez olyas valami, a Brexit felkészültség kérdése. Tehát a vállalatoknak az értékteremtési láncot ki kell értékelni, mert itt következményekkel számolhatnak. Itt a szabadkereskedelmi megállapodás esetleges következményt is fel kell mérni. A másik pedig, hogy a vállalatokra jelentkezik egy bizonytalanság az a cégek újra és újra hangsúlyozzák, hogy jogbiztonságra van szükség, de mi történik egy szabadkereskedelmi megállapodás esetében? Itt még vannak nyitott kérdések, hogy hogyan alakulnak a kereskedelmi kapcsolatok EU és az Egyesült Királyság között, és itt harmadik államok válaszaira is várunk, hogy ők hogyan alakítják a kapcsolataikat. Tehát, hogyha teljes biztonságot akarunk az átmenet kapcsán, ez eh, túl gyorsan nem következhet meg. És az utolsó és alapvető pontok, amikről beszélni szeretnék, merre mehetünk, mit kezdjünk ezzel a problémával. Az első probléma a legegyszerűbb és politikailag legbonyolultabb kérdés az az, hogy a, az 50. cikk értesítést, hogy ezt kitoljuk 2020-ig mondjuk, és ez egy standard tárgyalási időszak lenne, de ez és nem érhető el sem az EU-ban, se az Egyesült Királyságban pillanatilag politikai szempontok alapján, pedig ez egy egyszerű megoldás lenne. Tehát egy politikai megalapodásra van szükség. Én azt mondom, hogy ez az opció kizárható végül is. Reálisan szerintem azon a pályán maradunk, ahol most itt tartunk a tárgyalásokkal. A második opció, nem teszünk semmit. Az Egyesült Királyság azt is mondhatja, hogy ez a az EU azt is mondhatja, hogy az Egyesült Királyság problémája az ő cégeik vannak érintve, de hát vannak előnyök, adott esetben bizonyos dolgokat az Egyesült Királyságból láttelepítenének az EU 27-ekbe, ez még előnyt is jelentene, és kezeljük majd a negatív következményeket, és majd az Egyesült Királyság szembesül a problémákkal. Ez attól is függ, hogy milyen egyensúly alakul ki, ez elég negatív az EU számára szerintem. Én úgy gondolom személyesen, Érdemes az EU-nak valamilyen közös megoldás irányába gondolkodni, amikor meg akarjuk oldani ezt a problémát harmadik országokkal és az Egyesült Királysággal. A harmadik opció egy kicsit a kettő között van, tehát egyrészt az Egyesült Királyság el akar térni valamit eredetileg, újra akarta alkotni az EU szabadkereskedelmi megállapodásokat harmadik államokkal, mint már hallottuk, az imént ez egyelőre nincs a horizonton, de az EU sem szeretné ezt valójában egyrészt, ez nem oldaná meg a problémákat az eredettel kapcsolatban, az eredet szabályokkal kapcsolatban, hiszen, hiszen az átmeneti időszak e, e, esetében ez már jelentkezik továbbra is, ez nem oldaná meg a problémát az EU 27 kapcsán a származási szabályokat illetően. A következő pedig, hogy az EU milyen átmenetet akar, tehát egy maradjon az egységes piacban és a Vámunióban az Egyesült Királyság, és ne írjon alá időközben saját kereskedelmi megállapodásokkal, mert ezzel szemben mehetne bizonyos szabályokkal és remélem az utolsó opció, ahol most tartunk, harmadik államok kapcsán EU tagként kezeljük Nagy-Britanniát. Következőt kérem. Úgy gondolom, itt fontos hangsúlyozni valamit, itt, hogy legyen egy potenciálja annak, hogy visszatérjünk a status quo-ba, az Egyesült Királyság és az EU szempontjából is itt van egy tényleges probléma ezzel. Szerintem az első probléma az, hogy a harmadik államokat csak értesít az EU. Az EU nem kívánja ezt átnyomni. És a kérdés most az, hogy mikor értesít, és milyen, hogyan reagálnak a harmadik államok, és mikor tudja az EU ezt az értesítést megtenni, ha az aláírás megtörtént, és ez legfeljebb októberben történhet meg idén, vagy még később, és ez kevés időt ad a cégek számára, hogy biztonságot találjanak. Mi lehet a harmadik államok számára jó? Van egy ösztönzésük, mi csináljuk ezt, megüljünk le tárgyalni megint, viszont az átmeneti időszak alatt. Ugye a harmadik államok kapcsán a kötelezettségek fennmaradnak, és ezért nem túl nagy az ösztönzés, hogy tegyenek valamit az Egyesült Királysággal, hogy valamilyen speciális státuszt adjanak neki. Az én benyomásom az, és az értékelésem eltér attól, amit Sam mondott. A harmadik államok nagyon alaposan megnézik, hogy mit tudnak kinyerni ebből az egészből, és igen csak visszafogottak lesznek, hogy megadják közvetlenül az Egyesült Királyságnak az átmű időszak alatt azt a privilégiumot, amit élveznek az EU 27-ek az én értekelésem tehát az, hogy egy hosszabb bizonytalansági idővel számolhatnak a cégek, ezt nem lehet gyorsan megoldani véleményem szerint, és arra számítok, hogy egyfajta patchwork alakul ki a harmadik államok részéről, különbözőképpen döntenek, nem fognak egységesen dönteni a harmadik államok. Ezért úgy gondolom, és ez az utolsó megjegyzésem az EU társaságok nak fel kell készülniük az átmeneti időszak elejére a, a, a termelések átszervezésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez azt is jelenti, hogy a Mini Cooper adott esetben nem, ami Nagy-Britanniában készül, nem EU jármű lenne mondjuk Észak, vagy Dél-Korea szemében, ugye? Tehát ez azt jelenti. Ez is egy érdekes új ö, megfontolás a korlátozott gondolkodás képessége, mellett. Most pedig megadom a szót a képviselőknek, két percben szóljanak hozzá. Az előadónk Gudelive. Szörnyű, nem? 2 minút. Köszönöm szépen. Két percben nyilván nem tud az ember minden kérdést föltenni, de egy alapvető kérdésem mégiscsak volna. Nagyon sok különböző forgatókönyvről számoltak be. Elhangzott, hogy ez vagy az esetleg valószínűbb. Mindazonáltal nekem az a benyomásom, hogy minden nap szinte valami új történik amit pedig én itt szívesen hallanék a szakértőkhöz, től, az az, hogy a saját szakterületükből és saját álláspontjukból következően mi lenne a leglogikusabb forgatókönyv, vagy az önök szemüvegén keresztül a leginkább hát számunkra nézve áldásosnak nevezhető David Martin a következő. Köszönöm szépen. Számos kérdésem lenne. Először is a származási szabályokat illetően. Nem tudom, hogy a szakértők hogy gondolják, hogyha a kumulatív szabályokat illetően, hogy egy harmadik ország nem emel kifogást, de a versenytársat is érinti a szabályozás a WTO keretében, hát akkor nem nagyon van esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a csatát. Tehát még hogy a háromfélnek kell leülni, tárgyalni, az is egy nagy probléma. Második dolog, lehet, hogy a BMW-től jövő szakértőnek ez inkább való kérdés, de jelenleg nagyon sok autó ugye nem felelne meg brit vagy akár európai terméknek? Mi a forgatókönyv arra, hogy ne helyezzék ki újra a termelést, csak azért, hogy meglegyen a, a megfelelés? A kétszázalékos termelékenységi visszaesésről számoltak be, én nem tudtam még ezeket a modelleket tanulmányozni, de Miután már láttuk, hogy az Európai Unióban már van némi realokáció az a britektől, és bármely forgatókönyv szerint sérülni fog a, a szolgáltatásokat illetően az eddigi gyakorlat. Összességében igazából értem azt, hogy mi az EU álláspontja. Ami meglep, az inkább az, hogy ez a két százalék ilyen magas ö, érték. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen más opció ajánlkozik itt. Az ECR részéről hallgatjuk meg. Lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy ez egy más jellegű ülés, mert a jövőbről gondolkodunk, miközben ugye régi érveket is meghalunk, és meghallgatunk, és a múltba is visszatekintünk. A Brexitnek a főleg a hard, a kemény Brexitnek a negatív hatásairól szerettem volna még többet hallani, de leginkább az érdekel, hogy mit tehet az EU annak érdekében, hogy kivédje ezeket a gazdasági károkat, hogyan lehet ebből kikecmeregni, és hogyan lehet előre jutni. Úgyhogy jó lenne véleményeket hallani, de tulajdonképpen, hogyha Lóra visszautalok, ugye harmadik országokról beszélt. Kérdezem, hogy milyen forrásokra hivatkozik, amikor azt mondja, hogy elutasítják az együttműködést a britekkel, például az átmeneti időszakra kötött megállapodások kontextusában. Aztán a különböző opciók, amik most itt vannak előttünk, van a nem teszünk semmit opció. Szerintem itt is sokkal részletesebben meg kellene nézni ennek az opciónak a, a negatív kihatásait. Úgyhogy erről szívesen hallanék még többet azt tudjuk, hogy hogyha most még jobban kiterjesztjük a kvázi semmittevés időszakát, a bizonytalanság időszakát, az nem fog segíteni, de a kérdés persze az is, hogy ez általánosságban károsítja-e a vállalkozásokat. És éppen ezért nekünk intaként inkább arra kéne fókuszálnunk, hogy találjunk megoldást és olyan kereskedelmi stratégiát, amelyel a jövőben nézhetünk, és az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokat akár tényleg újra alapokra hasz, helyezzük. A zöldektől Zsannik eh, és Klaus is szerepel, aki Shadow, de hát ez nem lehet, úgyhogy akkor Janik Zsadónak adok szót. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük. Nagy örömmel hallgattam önöket. Eh, eh, úgy tűnik, mintha az ember pincében lenne, és még egy darabig ott is kéne maradni. Na minden esetre komolyan, és valóban ez egy hülye helyzet a témával kapcsolatban a vámkvótákat, illetve a mezőgazdaságban nyilvánvalóan tárgyalnak arról, hogy a kvótáknak melyik része az Egyesült Királyságot illeti, amikor kilép, és mi marad az Európai Unióban, de az átmenet alatt, hogy Például az új-zélandi szabad, lehetséges szabad kereskedelmi egyezményről beszélünk, akkor a báránykvóták az egész európai területre vonatkozik, de az Egyesült Királyság ugyanakkor a leglényegesebb importáló. Hogy lehet ezt az átmenetet kezelni akkor? Második kérdés. A sajtóban azt halljuk, hogy a City, tehát a, a bankközpont, a pénzügyi központja a Londonnak, ez persze feltételezés, olyan helyé válhatna, ahol a, a feltörekvő országok beruháznának. De hát akkor, hogyha például szaudi beruh- vagy orosz, vagy más beruházásokra gondolunk, akkor Elképzelhető-e a Nagy-Britannia számára, hogy a Cityből egy olyan pénzügyi központot teremteni, ami egy adóparadicsomra hasonlítana. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem, amit Bárszma asszonynak szeretnék feltenni hogy a holland-brit kereskedni kapcsolatokat igencsak jól ismeri, aztán ugye még fogunk a vámakról is beszélni, de hát ez ebben az összefüggésben is nagyon aktuális. Jeremy Corbyn ugye vámonió mellett szállt síkra, azaz hasonló ö, joggal ö, ülne ott az asztalnál a jövőben is ö, az ország, a brit szakszervezetek és a vállalkozások erre már nagyon pozitívan reagáltak. Ön hogy látja ezt? Dartmouth képviselő úr. Köszönöm szépen. Én csak a statisztikákra hivatkoznék, amit nem nagyon szoktunk hallani. Ugye a britek tavaly 69 milliárd sterling deficittel rendelkezett az Európai Unión belül miközben 300 millió sterling a kereskedelmünk csak az áruk vonatkozásában. Úgyhogy halljuk mindig azt, hogy le fog állni a kereskedelem, de tulajdonképpen az Európai Uniónak is az érdekében áll az, hogy folytatódjon itt a kereskedelem, hiszen óriási a többlet. Nyilván itt egy megkülönböztetett szakbizottságban ülünk, egy még inkább kiváló elnökkel az élünkön, de igazából nem kell kereskedelmi megállapodás ahhoz, hogy kereskedjünk. Itt tényekről van szó. A három legnagyobb exportőr, akik nem EU-s tagok egyébként, Kína, Oroszország és az USA. Nekik nincsenek kereskedelmi megállapodásaik az EU-val, nem kötöttek ilyet. és itt a bal oldalon ülők tőlemnek mondom azt, hogy valószínűleg ezekre nem is lesz szükség. A legérdekesebb hozzászólás egyébként nem az volt, hogy hogy micsoda prognózisokba kell bocsátkoznunk itt, akár Skócia vonatkozásában. De aki a 17 vagy 87-es lábjegyzetre itt hivatkozik, Hát, hogyha a skótviszkit akarnak -e venni, akkor ezt így is, úgy is meg fogják venni. Teljesen minden, független attól, hogy mit, mit olvashattak majd a címkén erről, és ez más termékek vonatkozásában is így van. Rübig következik. Szeretnék először is köszönetet mondani az igen intenzív vitáért, mert az együttműködés kérdése Nagy-Britannia és az Európai Unió között központi jelentőségű itt. De engem a belpolitikai helyzet még jobban érdekelne, mert a megállapodás, amit itt keresünk, elég erőteljes nézeteltérésekhez vezetett az országon belül. Vegyük Írországot új problémákat generál az ország számára a kilépés. Számítok arra, hogy lesz egy saját referendum, amit kiírnak, mert a többség az EU-nak része akar maradni, Skóciának ugye jogában áll, hogy ellentmondjon egyes döntéseknek alkotmányosan. Ott is ugye inkább a maradás mellett szavaztak többségben. És hogyha most azt is látjuk, hogy Gibraltár is többségben az a bennmaradás mellett döntött, döntött, és egy közös Európában maradna, profitálva a közös Európából, hát mindennek milyen kihatása lenne, ha Írország kitarta mellett, hogy tagja kíván maradni, vagy Skócia mond a kilépésnek, vagy a, a szerződésnek a kilépésről hogyan látják azt, hogy együttműködjenek egy csoporton belül? Azért kérdezem ezt, mert számunkra az a kérdés is fölmerül, hogy hogyan fog reagálni majd az EU egy kemény Brexitre. Ha nem lesz megállapodás Nagy-Britannián belül, akkor az országon belüli megállapodás ugye még nehezebb lesz. Vannak különböző forgatókönyvek, ezt már hallottuk, de a kérdés az, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak, hogy ki eszközöljük ezeket az elfogadható döntéseket Nagy-Britannián belül. Muchas gracias, presidente. Lamento. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késtem, de egyszerűen nem tudtam hamarabb érkezni. Két konkrét kérdésem volna. Az első, A kereskedelmi vitáknak a rendezését hogyan eh, látja megoldhatónak a, az átmeneti időszak alatt az EU és eh, az Egyesült Királyság között? Eh, ebből mindenféle nehézség adódhat még. És aztán a légiközlekedés és a, annak biztonsága, Tudjuk, hogy bizonyos légiszolgáltatók, többek között britek is használják az európai légteret. Ezt hogyan kívánják majd az átmeneti időszakban szabályozni? Elnök, hát számos nagyon érdekes kérdést hallottunk. Két percet adok a válaszokra, és szeretném kérni, hogy a legfontosabb pontokra koncentráljanak. Barbara Brasma. Well. Barbara Brasma. Nem beszéltük meg, hogy ki fog melyik kérdésre válaszolni, akkor én ezért néhányat. Tehát, tehát hogy neki, önnek, mint szakértőnek véleménye szerint melyik a legjobb forgatókönyv az egy EU 27 tagállamának? Azt hiszem, hogy ez az átmeneti időszak nagyon fontos, nem csak az Egyesült Királyság, hanem az EU 27 tagállama számára, ugyanis egy időt vásárol, hogy rájöjjünk, hogy tulajdonképpen mit is akarunk. Most különböző testületek különböző véleményeket, taktikákat, stratégiákat fogalmaz meg. Ez ugyan a vállalatok számára a bizonytalanságát növeli, ugye ez egy fontos kérdés, ugyanakkor fontos, hogy időt nyerünk, és e, e, stabilá válik az Egyesült Királyságbeli politikai helyzet. Ugyanis nagyon nehéz tárgyalni olyan partnerrel, aki olyan bizonytalan a saját pozícióját illetően. Végül ez az EU-nak is segíteni fog. És ezért remélem, hogy ez a, az átmeneti időszak azt fogja biztosítani, hogy az, EU stabilabb, az Egyesült Királyság stabilabb partner lesz. Tehát az EU 27 tagállama számára a legpuhább Brexit lenne a legjobb, ugyanis a szabad kereskedelemre épül az EU és épp ezért ragaszkodni kellene ezekhez a dolgokhoz. A másik kérdés azzal kapcsolatos volt, hogy hogyan lehetséges, hogy az EU a Brexit káros a hatásaitól annyit szenved, még két százalékról is szó volt. A rövid válasz erre az, hogyha megvizsgáljuk például Hollandiát, ugyanis általánosságban az EU nem annyira függ a, az Egyesült Királyságtól az exportot illetően, de van több olyan ország, mint Spanyolország és más országok, amelyek nagyon is függenek az EU-ba irányuló exporttól. Tehát ők szenvedni fognak. A Hollandia számára a kemény Brexit forgatókönyvben a következmények hatalmasak lennének, nem csak a közvetlen kapcsolatot illetően az Egyesült Királyokban, hanem magasabb infláció lesz, és ez a magánfogyasztást nagyon is befolyásolja. Ez az helyzet már többi országban is. Tehát nem állandó örökös kár lenne, legalábbis egy 20%-os átmeneti kárt jelent 2024-ig, és vannak olyan vállalatok a Hollandiában, amelyek legalább 4,5%-ban szenvednének ettől. A következő kérdés, itt rendbe kell tennem a papírjaimat, hogyha az Unió a Vámunió támogatása növekszik, az szerintem lenne értelme. Mivel az EU a legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Királyságnak, és az ilyen fajta megállapodás Írország és Észak-Írország között nem hozna létre egy elkákatatlan határt de a kérdés az, hogy a, az Egyesült Királyságban szeretnének ilyen megoldást eh, eh, politikai szempontból. Elnök, köszönöm szépen. Akkor átadom a szót Kirsti Hughesnak. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a megkérdéseket. Azt hiszem, hogy a legjobb dolog, ami történhet, az az. Hiszen most úgy nézik, hogy valamilyen fajta szabadkereskedelmi megállapodás felé eh, indulnánk el, de ez azért felteszi, aki felveti a kérdést, hogy mi történik az ír északír határon. A kanadai tárgyalásoknak az eredménye fontos lesz, tehát nyilvánvalóan nagyobb kárt jelentene, hogyha ezt eredményezni, mint az EU-ban való maradást. Nos, a szolgáltatásokat illetően nagyon fontos, voltak becslések, egy szabadkereskedelmi vagy WTO opciót figyelembe van, és itt akár 61%-ról is beszélnek, tehát nyilvánvalóan hatalmas károk érnék az UK-t, de az EU számára járhat előnyökkel, de azért ezeknek a modelleknek elég nehéz ezt felvázolni. Korábban egy integrált gazdasági térség volt ugyanis, volt egy holland tanulmány például, amely az EU GDP-nek a 6%-ás eh, említette. Végül pedig a, eh, az alkotmányos kérdéseket illetően az Egyesült Királyságban a eh, Wales, Skócia és Észak-Írország decentralizálódott, és nem figyeltek arra, hogy Skócia és Észak-Írország úgy szavaztak, hogy az EU-n belül maradjanak. És és most nem tudjuk, hogy hol tartanak, hogy a legfelsőbb bírósághoz fordulnak-e, vagy más szervhez. A Financial Times-nak az egyik újságorraja azt mondta, hogy hogy a politika nagyon fontos lesz ebből a szempontból. Mivel én skót vagyok, a viszkit illetően annyit mondanék, hogy amikor eh, eh, tanultam, akkor eh, arról tanultam, hogy ha az árak felmennek, akkor a fogyasztás csökkenni fog. Köszönöm szépen. Nos, akkor egyben próbálom ezt átfogni a e, származási szabályokat illetően, hogyha egy e, hazai versenytárs e, panaszt tenne, mert további preferenciák vannak az Egyesült Királysággal kapcsolatban, pedig nem tovább nem tag, hogy vajon ez most problémákat okoz-e, nem tudnék erre pontos választ adni. Szerintem ebből nem lenne VTO vita, ugyanis ehhez nagyon sok idő kellene, ami hosszabb ideig tartana, mint az átmenet, tehát nem érdemes ezt megtenni. A minit is említették, én adnék egy másik példát. Van egy Egyesült Királyságban légépgyártó, amely Dél-Afrikába küldi, hogy az alvázat rászereljék, és aztán vissza küldik az Egyesült Királyságba az Egyesült Királyság Dél-Afrika megállapodás alapján. Tehát ez az egyetlen meg lehetség. Tehát ez egy példa erre. Aztán a forrásaimat kérdezték, miért tudom azt, hogy a bizonyos országok panasszal élnek majd. Szerintem nagyon sokan is lesznek ilyenek, mert különben, hát ez a nemzeti érdek, hogy koncesziókat kapjanak az Egyesült Királyságtól, és akkor meg is kell ezt próbálniuk. Már vannak olyan országok, amelyek már is panaszsal értek, tudunk Koreáról, mert a déli telegráfban állandóan benne vannak, és vannak olyan kormányforrásaim, akiket nyilván nem fedek föl, akiktől ezt hallottam Dél-Afrikában is, hallottunk, ez benne volt a, a Times-ban, hogy az SPS-szel voltak koncesziók. Tehát most hogy fogják ezt megközelíteni? Az új megközelítés ugyanis csak hétfőn lépett életben, tehát ezt most meg kell vizsgálnunk, hogy a következő hetekben és hónapokban hogy fog ez megvalósulni. De tudjuk, hogy az Egyesült Királyságból nagyon későn fogják elküldeni ezeket. Új-Zélanddal kapcsolatban említették a bárányokat, mert az Egyesült Királyság fogyasztja a legtöbb bárányt, ez az átmeneti időszakban is ugyanígy lesz. Kínával és az Egyesült Államokkal kapcsolatban, amelyek nagy exportálók az Egyesült Királyságban, az azért nem, nem teljesen igaz, ugyanis vannak megállapodások ezzel kapcsolatban. A van hét ilyen megállapodás az Egyesült Államokkal például, vannak olyan elismerési megállapodások, amely hat ágazattól kapcsolatosak, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak tiszta feltételek mellett kereskedünk. Végül pedig mi még mindig veszünk skót viszkit, akkor is, hogyha van rajta ván, a kót, Whisky társaság, azok szeretne 150%-kal emelni az árakat, de amikor a vámok lejjebb mennek, az nem mindig éri el a fogyasztót, de amikor felmennek, az a biztosan eléri. Köszönöm szépen! Nincsen kapcsolatom Skotriával, nem akarok hozzászólni a skót viszkihez, de egy néhány perc alatt mégiscsak reagálnék a forgatókönyvek. Két kérdést tettek fel, két különböző kérdést, azt gondolom az egyik, hogy mi valószínűbb, és mi lehetőség, vagy mire van nagyobb lehetőség, hogy mire kell törekedni. Én azt mondom, hogy a valószínű pálya amin most járnak, hogy partnerségi megállapodás születik, amely szabadkereskedelmi komponenssel is rendelkezik, és együttműködés lesz számos területen, de egy szabad kereskedelmi megállapodás szabályozza a kereskedelmet. Ez vonatkozik Észak-Írországra is. Én azt gondolom, hogy ha van, ahogyha van lehetőség, hogy vámuniót alkossunk, ez érdemes lenne törekedni, ez mindkét fél számára érdekes lehet de hát nyilvánvalóan ezt az Egyesült Királyságon belül kell először megválaszolni. A származási szabályok kérdéseit lehet probléma, sem az EU, sem az Egyesült Királyság nem igazán tudja megállapítani a helyi tartalmat. Azt gondolom, hogy a vége az lesz, hogy egyéni gazdasági döntések születnek vállalati szinten, miközben plusz költségek jelentkeznek a tarifák az adminisztráció miatt és ez akár azt, azt is jelenti, hogy átcsoportosítják a értékteremtési láncot, vagy máshol próbálnak költséget megtakarítani, vagy emelni a költségeket a fogyasztó irányába. Az európai cégek mint egy 15 ház 20 százaléka már megváltoztatja most az értékteremtési, az ellátási láncot, és egyéni döntések születnek majd még. Nem úgy történik ez, hogy egy nagy mozgás lesz kifelé az Egyesült Királyságból, hanem fokozatosan kivonulnak az európai cégek. A harmadik kérdés a bizonytalanság időszaka, és lehetne nyomást gyakorolni az Egyesült Királyságra ezen időszak alatt. Azt gondolom mindkét fél számá, mindkét fél részéről látjuk, hogy politikusok vezetik a tárgyalásokat, és nem gazdasági érdekek csak, és csak a végén születik majd meg a kilépési megállapodás, tehát hosszú ideig fennmarad majd a bizonytalanság, amíg aláírják és ratifikálják a kilépési megállapodást. Ha a bizonytalanságát mindkét fél okozza, ez egy, az Egyesült Királyság, illetve az EU is, az EU is összeköti a különböző dolgokat, az Egyesült Királyságban meg van egy politikai bizonytalanság, hogy hogyan ratifikálja a parlament a kilépési szerződéstől. Negyedik és utolsó pont a légi közlekedés témája, ez nagyon érdekes, hiszen ez összefügg azon megállapodásokkal, amik nem feltétlenül csak kereskedelmet jelentenek és tartalmaznak. Azt gondolom, hogy a légi közlekedés az EU-n belül nem lesz érintve az Egyesült Királyság. Az EU egységes piacában marad, hogy ez így van, és az EASA, az légi közlekedési ügynökség szabályozása, ami viszont megváltozhat az Egyesült Királyság és harmadik államok kapcsolata. Na valamennyien tudjuk, hogy az, Egyesült, hogy az ENSZ az Egyesült Államok már vizsgálja a kérdést, és és adott esetben itt egy megosztásra egy sor az Egyesült Királyságnak, van, Tiligi Társaginak vannak leszállási jogai, és az EU államoknak, 27-eknek vannak leszállási jogai, és ezt valahogy meg kell osztani, és meglehetősen nehéz lesz az Egyesült Királyság cégei számára, hogy megszerezzék ezeket a szlotokat. Jó, köszönöm szépen. Most egy áttekintést kaptunk, egy kis képet kaptunk a hatásokról és az átmétődőszak kihívásairól. Most pedig persze a következő kérdés, ami ebből adódik, hogy az átmeneti időszak után milyen kapcsolatok alakulhatnak, a plusz plusz plusz plusz lesz ez eh, adott esetben, hogyan lehet kialakítani majd ezeket a kapcsolatokat mindenek előtt a vám ügyi rezsimet illetően. Azt gondolom, hogy eh, tapasztalt érintettek fognak beszámolni arról, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan kéne alakítani. Az első Stefano Inama, az UNCTAD vezető szakértője, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapok arra, hogy tapasztalatokról számolhatok be. Na, hogyan tudjuk a Brexit témáját kezelni. A kérés az volt velem szemben, hogy egy néhány ideiglenes megfontolásról beszéljek, milyen lehetséges kereskedelmi kapcsolatok képzelhetők el a jövőre nézve. Egy átmeneti időszak alatt azt hiszem, hogy nem kétséges, hogy egy vámunióra szükség lenne, és ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak harmadik államok alapj, kapcsolatai alapján ki kell alakítani a jövőjét. Amire én fókuszálok az, hogy hogyan lehet szabadkereskedelmi jövezeteket alakítani, az Egyesült Királyság és harmadik államok és az EU és az Egyesült Királyság között az átmeneti időszak után egyébként a legegyszerűbb témákat vizsgáltam csak meg és azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb alapvető elemei a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Igyekszem, ez az. És egy néhány konfigurációt adnék arra, hogy hogyan is alakul ez a, van különböző modellek léteznek, korábbi szabadkereskedelmi eh, megállapodás alapján működő országok, hogy a svájci modell, bilaterális megállapodások az európai gazdasági térség, aztán itt van a kanadai európai szabadkereskedelmi övezet újabban, minden elképzelhető elméletileg a modellezés szintjén. Ah hogyha egy ilyen FTA-ról, egy szabadkereső megállapodásról beszélünk. A második kérdés, hogy tartalmilag, formailag ez hogyan alakul az egyes harmadik államokkal miben tud megállapodni, tehát ismétel, meg tudják-e ismételni az EK részéről azt, amit már elértek az EU tagjaként, vagy adott esetben más irányba indulnak el, más formátumot, más tartalmat tudnak elérni a szabadkereső megállapodásokra nézve. Mindenek előtt az Európai Unió az származási szabályokat kéne először megvizsgálni, ez egy érdekes kérdés. Természetesen a halászatban is szoba kerülhet, ez itt kötöttebb lenne, de mondjuk elektronikában, gépiparban itt liberálisabb lehetne. Tehát mi lesz az autógyártás területén? mert azért ott ez nagyon fontos, nagyon nagy a kereskedelem az Egyesült Királyság és az EU között a nagy kérdés az, hogy, hogy kumul, hogyan kumuláljuk a származási szabályokat. Ez jó néhány problémát okozhat. Itt vannak a feltételek is, a kondicionalitások is ezek alkalmazása kapcsán az Egyesült Királyság a tárgyalások során harmadik államokkal adott esetben ugyanolyan szabályokat kíván-e kialakítani, mint az EU már megkötötte. Ez a nagy kérdés a kondicionalitásoknak. Itt, itt a kereskedelmi főigazgatóság szerepét kell külön kiemelni. Egy további aspektus a lehetséges kereskedelmi hatások. Ugye? Itt vizsgáltam, a legambiciózusabb forgatókönyv az, hogy az Egyesült Királyság az EU-val megtárgyal egy ilyen FTA-t, vagy az Egyesült Államokkal is. Ez nyilvánvalóan egy fontos lépés lenne, nagyon ambíciózus, különböző lehetőségek vannak itt is, és a meglévő partnerekkel megkötött megállapodások szolgálhatnak ahol azt gondolom, hogy itt liberálisabb megközelítést lehetne alkalmazni, hogyha kölcsönös előnyökből indulnánk ki. Az Egyesült 3%-os jövedéki adót kell fizetni alapesetben, de hogyha járművet szállítunk egészében, és az Egyesült Királyságban és EU-ban is gyártották a járművet, akkor adott esetben eh, mentesen vihető be. Ez azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálni, mennyibe kerülne egy rendszer, egy administratív rendszer kialakítása, hogy ezeket az előnyöket tényleg ki lehessen használni. Egy másik további téma a kumuláció. A kumuláció témája, ez megoldható, megoldhat számos problémát azzal a feltétellel, hogyha az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal, és ugyanazt a szabályt szeretnék alkalmazni, mint mondjuk az Egyesült Királyság az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásai során, de ennek ez a feltétele adott. És e, itt azt gondolom, hogy e, először a tárgyalásoknak párhuzamosak kell folyniuk, és alap, ha, hasonló feltételekből kell kiindulni. Ezzel csak egy néhány gondolatébresztő témára hívnám fel a figyelmet. A leginkább érdekes téma, ami a célokat illeti, az a származási szabályoknál jelentkezik. A kumulációt alkalmazni kell az azonos származási szabályok esetén, akkor van rá lehetőség, és ez szolgálhat a tárgyalások alapjul tehát vagy ugyanazokat a származási szabályokat használjuk, akkor egyszerűbb a dolog, vagy pedig különbözőket, de akkor bonyolítjuk a szabályokat. Az autóiparban ez feltétlenül fontos lenni, és a kumulációt erre alkalmaznánk adott esetben. De akkor külön kéne beszélni az érzékeny területekről, a textilipar, a, a halászat, ezek érzékenyebb területek, úgy nehéz lesz a közös célokat és érdekeket megtalálni. Vagy egy további opció lehet, hogy lehetővé tegyük a kumulációt az egész megállapodás területén. Ez egy újfajta koncepció lenne, de ezt még nem próbáltuk ki eddig. De az Ázsia csendes óceáni gazdasági együttműködés keretében már erre voltak kísérletek. És további érdekes lehet számunkra hogy mi történik a kereskedelmi kapcsolatokkal, hogyha a legkevésbé fejlett államok kapcsán, fejlődő országok kapcsán a preferenciák általános rendszerén belül egy évvel ezelőtt, mint egy az Egyesült Királyság a e, képviselői elmondták nekem, hogy melyek a legjobb támozási szabályok a fejlődő országok számára, a kanadai európai származási szabályok ilyen szempontból a legjobbak, ez a véleményem és ezt el is mondtam nekik, ők azt mondták, hogy ők még jobbat szeretnének, de hogy tudják ezt megtenni? Ez a kérdés, hogyha különböző származási szabályok léteznek az Egyesült Királyság és EU között, akkor kumulálni nem lehet a vám szabályok szerint tovább vagyis eh, kényelmesebb, eh, nem eh, a kumulációt nem alkalmazni, és a származási szabályokat fokozottabban alkalmazni, ez is egy lehetőség. Összefoglalva, egy sor kérdést lehetne itt felvetni, és a munkám nagy része az, hogy ilyen kereskedelmi megállapodásokat készítek elő, és, és igyekszünk választ találni az felvetett kérdésekre. Elég sok ö, ilyen ö, e, gazdasági hatást vizsgáltunk már a brexit kapcsolatban, és erre vannak eredmények is, de végleges megoldásokra még nem láttam példát. Egyelőre ott tartunk a tárgyalásokkor, és nagyon nehéz eldönteni, melyek a legjobb származási szabályok, melyik szolgálja a legjobban az értékteremtési lánc működését, és mi az, ami igazán árt az üzleti életnek az egyik lehetőség. Mindenképpen az, hogy egy input-output matrixot alakítunk ki, megnézzük, hogy mit importál a Sült Királyság, amit aztán feldolgoznak, és utána kivisznek az EU-ba. Ez egyfajta metodológiai megközelítés lenne, és azt hiszem ezek után rá, tud, rá lehetne jönni arra, hogy tényleg mennyire látjuk pontosan hogy melyek azok a legjobb származási szabályok, amelyeket érdemes lenne alkalmazni, vagy amikre törekedni kell, mind az Egyesült Királyság, mind um, az EU vonatkozásában. Azt gondolom, minél hamarabb kezdjük meg az ilyen tanulmányok elkészítését, annál inkább leszünk képesek arra, hogy uh, tényleges döntéseket hozzunk, és uh, előkészítsük az, a, talajt a további döntéshozatalra. Köszönöm szépen! Thanks a lot. Köszönöm szépen. Annak az opciója, hogy FTA régió jöjjön létre, hát ezt egy kicsit szkeptikusan tekintem. Nem tudom, hogy az én életemben ez még megvalósul, úgyhogy talán más megoldásokra kellene inkább hangsúlyt helyezni. Robertson úr a következő előadónk, ő a BMW Egyesült Királyság beli csoportjának a külön képviselője. Őt hallgatjuk most meg. Thank you for the kind invitation. Köszönöm a meghívást. Az Egyesült Királyságban elég nagy a lábnyomunk, bizonyára elhangzott már, a minit állítjuk elő ott, nagyon sok százezer motort is előállítunk, amelyeket exportálunk a teljes világra, és hát tulajdonképpen két márkánk, a Rolls-Royce és a Mini is innen származik. Összességében több mint 8000 kép, közvetlen munkavállalónk van, és 24 ezer embert foglalkoztatunk összességében. Túl azon azonban integrált a, a gyártási folyamatunk, tehát az, hogy az egyik gyárból egy másik gyárba vándorolnak ezek a motorok, aztán különböző alkatrészekkel még ezeket bővítik, vagy mondjuk az Oxfordi gyárból a hollandiai gyárba mennek el a minének az egyes részei. Ez összességében egy nagyon integrált ellátási láncot feltételez, amely évek óta működik jól. Egyébként ez jellemző más brit autógyártókhoz. 1,6 millió autót állítunk elő évente, és az export az egyik legfontosabb tevékenységünk Európa felé, illetve hát a világ többi részébe. Tehát miután az európai és nyilván a brit gazdasághoz is nagymértékben hozzájárulunk, nagyon sok az áramlás, hogy úgy mondjam. De hogy ezt gyakorlati alapokra is helyezzem, minden egyes nap körülbelül 260 teherautó jön be, hozzánk is hagyja el a gyárat, a logisztikai menete ez ennek a folyamatnak teljesen zökkenőmentes, élő állományunk nincs, és nem is nagyon tartunk nagyon sok autót sem helyben. Itt egyébként egy pár adat látható a dián. Vannak olyan autóink is, amelyeket importálunk az Egyesült Királyságba. A minit exportáljuk nagy számban, látják ott azt a három milliós tételt, abból 2 millió gyakorlatilag exportra készül, és minden egyes nap két vonat hagyja el Nagy-Britanniát, és aztán a kikötőkből Európába, illetve a világ másik részére kerül exportra. Tehát, ahogyan elmondtam, ez egy végtermékeknek a láncolata, amely teljesen integrált, és nagyon jellemző az, hogy ahogyan mi dolgozunk, az tulajdonképpen az egész brit autógyártásra is elmondható lenne. Egy nagyon szép képet látunk itt a <laughs> következő dián, de megyünk tovább. Ezt azért állítottam össze ezt a szlájdot, mert nagyon sok mindent hallottunk már az elmúlt órában arról, hogy az EU-s tagállamok és a WTO milyen kapcsolatban vannak egy, egymással. Hát egy zöld színből, ahogyan megyünk lefelé a VTO-ig, látják, hogy módosul a szín a piros felé. Lehet azzal, sok mindennel lehet itt érvelni, hogy mi lenne a legjobb elképzelés, ugye a szabadkereskedelmi megállapodások, az egységes piac, aztán a vám, a unió is felmerült, Igazából nekem üzletemberként mindegy, hogy minek nevezzük, nekünk követelményeket kell teljesítenünk, vannak szélzes műveleteink, amelyeknek zöggenőmentesen kell működniük, és az elemek, amik itt összeadódnak, azok, amelyek hát egyfajta mozgató rúgóként állnak egy sikeres vállalkozás hátterében. Nagyon sokan már itt előttem említették azt, hogy az Európai Uniónak ez miért is fontos? Hát, ahogyan elmondta, pont azért, mert vannak olyan alkotóelemek, amelyek átmennek a határokon, a végtermékek ugyanígy eljutnak mondjuk az egyik brit gyárból egy szigeten kívülibe, tehát nehezebb lesz ezeket behozni hozzánk, de ugyanúgy a visszafelé út sem lesz egyszerűbb, tehát az Egyesült Királyságból sem lesz könnyű ezeket eljutatni Európába. És ezeket a fennakadásokat kellene orvosolni. Úgyhogy megfelelő megállapodásokkal, ahogy megyünk lefelé a listán, egyre nehezebb ez. Úgyhogy aggájjal is tölt el, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás gyakorlatilag majd megoldja a problémákat. Hát azt kell mondanom, hogy semmivel sem feltétlenül jobb, mint egy WTO keretén belüli kereskedelem, mert ugyanúgy nagyon sok lenne az adminisztráció, a, a helyi tartalmat, illetően nagyon sok kérdés felmerülne, ugyanígy a vámokkal kapcsolatban, tehát a szabályozás az nagy falat lenne. És nyilván ennek a részleteit kell megérteni, és hát tudják jól, hogy az ördög a részletekben lakik. Itt vannak a szakértők a részleteket illetően, én csak üzletember vagyok, és ebből a szemszögből azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk politikai síkon hogy mit is értékelünk jó eredménynek, mert lehetnek itt nem szándékolt következmények, bármennyire is koncentrálunk itt a részletekre, amelyről, amelyekről sok mindent is hallottunk most itt az elmúlt órában. Kockázatok. Hát ezek azt gondolom, hogy teljesen világosak, nagyon sok minden elhangzott már erről, hogy itt a tartalomról lesz szó, vagy pedig esetleg a vámtarifákról, meséltem már arról, hogy fontos az egységes szabályozási háttér, a miniszterelnökünk is beszélt a gazdákról már, és a légi közlekedésről, amelyre vonatkozóan ugye globális előírások, vagy legalábbis EU-s aztán amerikai és ázsiai sztenderdeket is be kell tartani, úgyhogy hogy még egy extra szabályozási keretet felállítani, ennek nem sok értelmét látnám, mert ezek, ezeknek nincsen hozzáadott értéke a végfogyasztó szempontjából. Úgyhogy itt konvergenciára kellene törekedni, nem pedig divergenciára. Úgyhogy, ha megyünk tovább, és kérem a következő diát, mik is akkor a követelmények. Elmondtam, hogy vannak definíciók, vannak itt szakértők, akik tudják, hogy mi a különbség egy FTA és egy vámonió között. Nem vagyok ennek a, a tudora, de az autógyártás szempontjából, a BMW szempontjából nagyon fontos követelmény a szabályozás közelítése, az, hogy világosan lássunk, mert 260 gépjármű, amit említettem, és tízezer más teherautó, nem csak a BMW számára máshová is autózik és szállít, akkor itt, hogyha késlekedésre kerül sor, akkor ez sok pénzbe kerül mindkét fél számára. A származási szabályok, ezek nagyon technikai jellegű, szakmai jellegű kérdések, ez már elhangzott. A kumuláció, a származási szabályok kumulációja, különös tekintettel a harmadik felek vonatkozásában, tehát harmadik országok szempontjából ez nekünk is nagyon fontos. És a hozzáférés tulajdonképpen a tehetséghez és a foglalkoztatási mobilitáshoz is nagyon fontos. Mindkét oldalon fontos a tárgyalások során a bizalom, és hogy megfelelő politikai és gazdasági megoldásokat találjunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk ezeket a követelményeket. De ezeket tényleg részleteiben is meg kell vizsgálni, hiszen már elhangzott itt, hogy a két éves vagy 21 hónapos végrehajtási időszakot, azt üdvözöljük, de az, hogy mi lesz a végső megállapodás, azt még nem tudjuk, viszont ennek világosan ott kell lenni az asztalhoz. Mert hogyha ez nem így lesz, akkor további két év bizonytalanság vár ránk, és ez nyilván senki értékét nem szolgálja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nyilván most a parlamenti képviselők mindent megtesznek azért, hogy rajta legyenek, hogy legyen megállapodás, de ne felejtsék el, Kanadával kapcsolatban 7 évig tárgyaltunk. Talán egy picit ebből tanultunk, és egy kicsit gyorsabbak leszünk most. Hát, meglátjuk. Most a Eurochambers elnöke Christoph Leite következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen ez a BMW példa nagyon agresszív volt. A BMW a gépgyár, gépjármű gyártásában az egész világon, és az én országomban is a legnagyobb ö, ö, konstruktőr. Ö, és ezért valóban megfigyelhetjük őket a szeszmecsere során kérdezte egy hol, hölgy, hogy mi a leglogikus, a legvalószínűbb és a legkívánatosabb forgatókönyv. Az első, a, log, a logikusabb az, hogyha maradna az Egyesült Királyság. A legvalószínűbb az, hogy kilép. De nem tudjuk, hogy melyik irányba fognak elmozdulni a dolgok a legkívánatosabb pedig, hogy a költségeket minél inkább leszorítsuk, és még a sztár, csillagháborús partnerekként is barátok maradjunk. Amikor a csillagháborúját említem, akkor meggyőződéses európaiként említem ezt. Ez tulajdonképpen ez érzelmi kérdés is. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Királyság tulajdonképpen mindig csak a gazdasági együttműködés érdekelte. A politikai, szociális vagy környezetvédelmi területen nem annyira. Ezért azt kell mondanunk, Hogyha ez az elemzés, akkor ennek megfelelően kellene cselekednünk. Voltam Londonban, még részt vettem egy Brexit ellenes eh, tiltakozáson is, tüntetésen is, és az európai zászlót lángettem. Ez szívem szerint történt így, de ez nyilván semmit sem változtat meg, legyünk realisták. A kereskedelem miniszterrel és az ipari miniszterrel is beszéltem, tárgyaltam, és nem igazából tudják, hogy hogyan lehet kezelni ezt a folyamatot. Mert a kormány is megosztják a különböző vélemények. Az ellenzéknek pedig megint csak más a ö, a véleménye. Tulajdonképpen részt akarnak venni az, az egyes piacban, az egységes piacban, arra alacsony vámakat akarnak, de kilépni a vámunióból, de ez így nem fog működni, egyszerűen nem működhet. figyelembe kell venni a számokat, az adatokat. 50% az e- UK exportoknak az Európai Unióval mennek. 5 százaléka a teljes exportja az, Egyes, az EU-nak e az Egyesült Királyságba megy. Ez azt mutatja, hogy mekkora a különbség. Ugyanakkor nem az a kérdés, hogy ki szenved nagyobb kárt, hanem hogy hogy tudjuk korlátozni a kárt, a vámokat hogy tudjuk elkerülni, olyan intézkedéseket létrehozni, amely a nem vám jellegű korlátokat csökkenti. Nagyon sok KKV az Európai Unióban még sosem volt kapcsolatban egy nem EU piaca. Nem tudják, hogy hogyan kell egy vámnyilatkozatot kitelteni, épp ezért segíteni kell nekik. Robertson úr elmondta, hogy egy nagy vállalat számára mik a problémák. Én pedig azt mondom, hogy nagyon sok ismeretlen kis vállalkozás micsoda problémákkal kell, hogy szembenézzen. Ezért minél szorosabb gazdasági kapcsolatokra van szükség, és tudnunk kell, hogy ez belekerül valamibe. Tehát a költségek, és ezt e, említette a szakértő is, és ezt nem kell újból ismételni. Ugyanakkor csak 100 millió vámnyilatkozat fog évente kitöltve, kötötve lenni. És származási bizonyítványok. Számokban 5-10 milliárd autót, eurót jelent. Ezt könnyű kimondani, de eh, ugyanakkor munkahelyeket kell teremteni. Legalább tízezer kormánytisztviselő kell a vám adminisztrációhoz, vám eh, igazgatáshoz. Tulajdonképpen ez egy luxus program Európa számára. E, e, talán ez a szám elgondolkodtat. Mindenki említette azt a szót, hogy bizonytalanság vannak, vannak konkrét dátumok. Jó, lehet említeni egy dátumot, és azt mondani, hogy egy átmeneti időszak lesz addig. A bizonytalanság azt, ezt követő időszakot illeti az Európai Unió illetően, és a kereskedelmi partnereinket illetően az EU kívül akikkel szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttök, mi fog történni, senki sem tudja. A politikusok ezzel nem törődnek. Ez, ezzel nekünk kell törődnünk. Tehát az üzlet az európai közösségben. Ezért kár, de hogy ez történt, de meg kell birkoznunk vele, és remélem, hogy az Európai Unió képes arra, és kész arra, hogy eh, velünk ezt megpróbálja, elsősorban a KKV-kat segíteni, hogy, hogy a keretkörülmények megváltozásával meg tudjanak eh, eh, birkozni. És ezt remélem az Egyesült Királyságot most itt képviselő részvevők számára is, hogy reméljük, hogy a jövőben is jó üzleti kapcsolataik lesznek, európai szempontot is figyelembe fogják venni. Köszönöm szépen. Köszönjük. A KKV-vel kapcsolatban tulajdonképpen itt van KKV úr, aki mindig megpróbálja a folyamatot befolyásolni, a KKV-k érdekében. De ugyanakkor a munkavállalók érdekeit is képviselik, és képviseli Luke Triangle, aki a főtitkára a, az Industry All cégnek. Köszönöm, hogy meghívtak erre a fontos meghallgatásra. Mindenek előtt kik is vagyunk mi az Industrial Europe, az Európai szövetség vagyunk, amely az ipari dolgozókat képviseli. 7 millió ember van érintve a vegyiparban, a beszállítóiparban, az autógyártásban és számos más területen is, akit mi képviselünk. Azt gondolom, hogy az előttem szólók is elmondták már, mennyire fontos az, hogy megértsük az ipar fontosságát Európában, és hogy mennyire fontos, hogy milyen szoros kapcsolatok alakultak ki az iparban, az EU27-ek és Egyesült Királyság között. A BMW képviselőtől hallott vélemény abszolút a realitást tükrözi, nem csak az autogyártásról van itt szó, mint már elmondták, hanem más szektorokat is meg lehetne említeni mi Európában helikoptereket is készítünk, és a sebességváltó nyolcszor megy ide-oda a csatornán át, mielőtt beépítenék, és a vegyiparban hasonló forgalom van a csatornán átlemmenve, mielőtt a végleges termék megszületne. Ez az ipar valósága napjainkban. Ez azt jelenti, hogy eh, törekedni kell az ideológiai eh, viták meghalagadására, és ténylegesen meg kell nézni, hogy eh, milyen terhek jelentkezhetnek a gyártásra, az iparra, hogyha ideológiai úton közelítünk. Nagyon fontos, hogy az integrált beszállítói láncokat megőrizzük, és megbecsüljük az egységes piacon a közös gyártás lehetőségét is. Egy szabályozási közelítésre van szükség, most is és a jövőben is. A, például a származási szabályokat említhetnénk, az egyszerűsített administratív folyamatokat és egyebek, és a szabad mozgás is ide tartozik. Fontos megérteni, hogy az Egyesült Királyság gazdasága egy abból a szakértelemből és tudásból indul ki, amit a munkavállalók képviselnek, és ezek mozognak egész Európában, hogyha az Egyesült Királyságnak nincsen hozzáférése az mérnökökhöz, a szakképzett munkaerőhöz, a tehetségeshez, adott esetben ezek nem érhetők el a belső piac az Egyesült Királyságban. Tehát, hogyha nem férnek hozzá az európai tehetségekhez, akkor az ártani fog, ártana is és fordítva is igaz ez az iparnak, hogyha mi nem férünk hozzá a kutatókhoz, akik adott esetben az Egyesült Királyságban dolgoznak, akkor ez nehézséget jelent. Ez az alapja annak, ami alapján most mi a vitát folytatjuk a mai napon mind a 28 tagállam kevésbé lesz versenyképes a globális piacon. Nem vagyunk egyedül a globális piacon, mindenkivel versenyben állunk Kínával, vannak más agresszív partnerek is, Brazília, Egyesült Államok, Oroszország említhető, és ők nem csak az Egyesült Királyság számára teszik lehetővé, hanem az EU számára is a munkát, hogyha egyre több tarifa jelentkezik, egyre több vám, és ez azt jelenti, hogy egy globális kontextusban kevésbé leszünk versenyképesek. Kérem a következő diád, és éppen ezért fontos számunkra a szociális agenda, ez sem fogja meglepni önöket, és a jövőbeli kapcsolatok elvezethetnek oda, hogy egy szociális verseny alakul ki, és egy dömping, egy szociális dömping a szociális agenda kapcsán a foglalkoztatás területén például, és de folytathatnánk más területekkel is. Ezért fontos számunkra, hogy a jövőbeli kapcsolataink során az Egyesült Királysággal magas szintű szociális sztenderdeket követeljünk meg, és egy magas szintű esélyegyenlőséget, és itt nem csak az EU 27-ekről van szó, de mert beszélnünk kell a szakszervezetekről az Egyesült Királyságból is, hiszen rájuk is vonatkozik az EU szociális agendája. Ez kell, hogy legyen az alapja a jövőbeli kapcsolatainknak a szociális ügyekben is. Egyébként erre majd kitérnek még a későbbiekben. A második pont, ami még fontos, ebben is rövid leszek, a, a új tarifákat, új adminisztrációt jelent természetesen az is, hogyha az EU-n kívül van valaki, ez valamennyiünknek árt és terhet jelent. Éppen e héten hétfőn a vegyiparral együtt itt Európában egy közös állásfoglalást tettünk közzé, hogy rámutattunk, hogy milyen kihívások jelentkeznek a vegyiparra nézve a Brexit tárgyalások során, és az egyik éppen a a szociális agendát érinti egyébként, a munkaadók is erről beszélnek, hogy szükség van az egyszerűsített adminisztrációra. A BMW-s kolléga pont rámutatott erre a teherautók megszervezése kapcsán, a kamionok megszervezése kapcsán, és beszélnünk kell még a kutatásfejlesztésről. EU ambíciója az, hogy mi akarunk a világ legfejlettebb régiója lenni ezen a területen a kutatás fejlesztésben. Mi akarunk a leginnovatívabbak lenni. Egyébként az Egyesült Királyság is emellett tette le a garast, és azt kell, hogy lássuk, hogy a kutatási központok, kutatóközpontok területén, az egyetemeken rengeteg együttműködés alakult ki a, és nagyon szoros ez a kapcsolat, ami az Európai Unió és az Egyesült Királyság között már fennáll. Az Európai Bizottság bizottság is ezt képviseli. Ez egy olyan terület, ahol meg kell szerveznünk azt, hogy hogyan tudjuk a jövőben ezt a szoros kapcsolatot megőrizni, hogyan tudjuk például a finanszírozást biztosítani adott programok számára az Európai Unión keresztül, mert eh, az innovációhoz erre szükség van. A Theresa May neve többször elhangzott ma délután már, őt eh, tesztet állapított meg, hogy embereket, munkahelyeket, biztonságot kell megőrizni az új megállapodásnak, szerződésnek. A kérdés most az, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mit is jelent ez valójában. A vám és akadálymentes hozzáférés egy nagyon fontos pont, hogyha munkahelyeket akarunk megőrizni de a program, ami a miniszterelnök asszony ambíciózus kijelentését eh, követi, az ilyen úgynevezett vörös vonalakat, határvonalakat is tartalmaz. Éppen a BMW részről hallottuk az imént, hogy milyen négyek jelentkezhetnek. Ezek a korlátok, ezek a határvonalak a végén igenis alapvető kérdéseket vetnek fel, például a szabadkereskedő megállapodás kitárgyalásával kapcsolatban. Egy nagyon jól ismert Barnier díja rámutat arra, hogy ezek a határvonalak, a vörös vonalak lehetetlenné teszik, hogy egy olyan megállapodást kössünk, mint például Norvégiával, és lehetetlenné válik az olyan megállapodás, mint amit már megkötöttünk Svájccal, de vonatkozik ez Ukrajnával, így, Ukrajnára kötött megállapodásra, és olyat sem tudunk kötni, Törökországgal hasonlót sem tudunk kötni, stb. Adott esetben egy eh, Kanada Kanada vagy egy Korea forgatókönyve az, amit el lehet képzelni ilyen feltételek mellett, és szakszervezetként az a feladatunk éppen az, hogy tudatosítsuk azt, hogy valamennyien tudjuk-e az Európai Unióban és Egyesült Királyságban, hogy mit is jelenten ezek a, ha jelentenek ezek a határvonalak, vörös vonalak Európa számára, az ott élő polgárok és munkavállalók számára. Az utolsó diám, amiről beszélni szeretnék, a CETA-hoz hasonló megállapodás nem elegendő. Meg kell értenünk, hogy az Egyesült Királyság ugyan harmadik állam lesz jogilag, de azért nem lesz egy sima harmadik állam, speciális státusa lesz. Egy sor kérdést felvetettek az előttem szólók itt a gazdasági kapcsolatokról. Itt nem ez nem lehet csak egy kereskedelem, mint egy sima harmadik állammal. Éppen ezért eh, nem lehet eh, csak, úgy meg, csak egy olyan megállapodást kötni, mint Kanadával például. Látni kell a munkaerő mozgását például, és eh, az ILO egyezmények betartása alapvetően fontos, de azért nem elegendő és ezért aztán egy ambíciózus szociális agendára van szükség a tárgyalások során, ami azt is jelenti, a szociális dömpinget el kell kerülni, a szociális versenyt el kell kerülni, és ezen a területen egy megfelelő záradékra van szükség, miszerint az EU szociális előírásait betartják, a szociális agendáját, a kartáját továbbra is betartják, és alkalmazzák ezen a területen az EU jogokat, ahol a munkavállalókra vonatkozó szabályokat alkotják. Nem szabad, hogy sérüljenek a munkavállalók jogai egyszerűen a Brexit miatt. Azt is kérjük, hogy a munkavállalók jogait a amiket tartalmaz az EU joga, de az továbbra is fennmaradjon, mint például a munkai egészség kérdése, a munkai biztonság kérdése is ide tartozik, és ezeket továbbra is meg kell őrizni ezeket a jogokat, mint ahogy eddig is megtettük, mondjuk fúziók után, és a többi. Nem szabad ezen a területen tisztán versenyhelyzetet teremteni. Tehát összefoglalva el kell kerülni, hogy a szociális agenda, a verseny témája legyen csupán, hanem egyenlő esélyeket kell biztosítani, de ennek az egyenlő esélynek a, a szociális agendán kell alapulnia. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor a képviselőknek adok szót két percre egyenként, kérem tartsák is be, mert csak korlátozott az időnk. Kurili. Danke. Also, Köszönöm. Hát, hogyha mindezt meghallgatjuk, azt kell mondanom egész őszintén, hogy nagyon sok az ellentmondás, amit kihallok a hozzászólások között, másodszorban pedig eléggé mm, irreális elképzelések is vannak. Persze a soft Brexitet mindannyian akarjuk, de másik oldalon lehet, hogy más az óhaj. És a határokkal kapcsolatos forgatókönyvre is utalnék. Nyilván a legjobb az, ha nincs. De hát ugye Nagy-Britannia ezt csak akkor kapná meg, hogyha a tagja maradna az EU-nak, de pont ezt nem akarja. Ez a, a határokkal. Tehát a Brexitről szóló tárgyalások kapcsolatban még mindig nem értettem meg, hogy hogyan képzelik el konkrétan a határt Észak-Írország és Írország között, amelynek nem kéne határnak lennie, tehát láthatatlan határnak kéne lennie, miközben mégsem az EU tagja. Tehát ezt, ezt túl halad az elképzelő képességemen. A második dolog. Konkrétan hogyan képzik, képzelik el, hogy egy állam, amely 20-25 évvel korábban, tehát szinte egy másik életben azt nyilatkozta, hogy nem kíván a szociális kartának részes felévé válni, ezt nem akarja aláírni, mert saját politikáját kívánja folytatni a e tekintetben. Ez annak idején egyébként minden más európai állam által lefogadásra került. Tehát hazájeló nem, és más nem, akkor ezt sem szeretnénk. De hát az egyik mondat, a mondat egyik felében azt mondjuk, hogy ezt nem akar, ezt akarjuk, a második felében pedig azt mondjuk, hogy már nem akarjuk. Hát ez körülbelül az a vezérfonal, amit Teréza ménél is tapasztalunk, tehát ezek a vörös irányvonalak. Én már a zöld színűeket várom, Úgyhogy ha e tekintetben kaphatnék némi felvilágosítást, az nagy örömmel töltene el. David Martin. Abszolút egyetértek azzal, amit ők mondott, és a szociális standardekkel, illetve azok fenntartásával, de azt is meg kell értenünk, hogy nagyon sok Brexit támogató számára pont az, hogy, hogy ezeket a standardeket már nem akarja, ezért akar kilépni a munkavállalókra gondolok itt, a temp agentökre és a többiekre. Hogyha Brexit után nyilván a szociális standardekre oda kell figyelnünk, a dömpinget el kell kerülni, és meg kell vizsgálni, hogy mi is történhet ebben a helyzetben. Persze, a brit elképzelés a Brexit utáni időszakra nem feltétlenül kell, hogy eltöltse örömmel vagy megelégedéssel. De fontos az az, hogy egyáltalán halljunk arról, hogy az átmeneti időszak letelte előtt meg tudjuk ezt az egészet csinálni, egyébként ezt én kétlem. A kereskedelmi megállapodásokat, illetően pedig önök ugye USA-t említették, és ne felejtsük el az Amerika az első Trump-féle mottót, de hogyha Indiára gondolunk, hogyha a britek ezt említik, vajon miért sikerülne ö, valamit megoldania, például pont Indiával kapcsolatban ö, megállapodásra jutni, ö, hogyha az EU-nak sem sikerült, tehát akkor a briteknek miért menne jobban? És számos más ö, kérdés is volt, ö, ami aztán elbukott, és ezért nem került tető alá nem tudtuk tetőre hozni ezt a megállapodást Indiával. A másik kérdés, hogy milyen piacokat akar megnyitni a maga számára az Egyesült Királyság, amelyek most nem lennének számára megközelíthetőek. A WTO-val kapcsolatban is egyetétek az elemzéssel, de nagyon fontos lenne az az üzenet, hogyha eljutunk a szabadkereskedelmi megállapodásig, akkor sem lesz sokkal jobb és rózsásabb a helyzet. Köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy a szakértők megérdemlik, hogy elmondjam, hogy konzervatív vagyok. Békés szándékkal érkeztem. I sit here rather embarrassed as... És eh, hát zsenírozom is magam egy kicsit, hogy én vagyok éppen az egyike annak, aki hát valahol azért felelős azért, hogy egyáltalán idáján jutottunk ebbe a, ebbe a helyzetbe. Krisztof beszélt arról, hogy az Egyesült Királyság tulajdonképpen nem investált abba, hogy politikailag is működőképes legyen, működőképesnek lássák az integrációt, és a gazdasági előnyöket is kidomborítsa. Hát egy olyan ország vagyunk, ami hát büszkén vállalta az, hogy az egységes piac létrejöjjön. Sokszor mondtuk, hogy ez a saját gyermekünk, mi dédelgettük, mi nevelgettük, és hagytuk felnőtté válni. És tudjuk azt is, hogy a vállalkozások ennek alapján, tehát az, egy, az egységes piac alapján hozták meg a döntéseiket. Most pedig olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy amikor beszélnek velem az emberek német autókról, akkor hát mintha nem is lenne ilyen. Ezek nem európai ö, termékek, nem is globális szinten sem köthetőek egyetlen országhoz sem. És hogyha ez így van, akkor az a felelősségünk, hogy ö, lássuk be, hogy amit világra segítettünk, és esetleg nem jól működik, arra megoldásokat is találjunk. Sokan említették, a, azokat a problémákat, amelyeket magától értetően magával fog hozni a Brexit, de a viszkivel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy minél többet fogyasztok belőle, annál inkább értem ezeket az érveket, amiket felsorolnak. Nagyon röviden, hagy mondjak még egy perc, hagy legyen még egy percig az enyém az idő elmentem eh, a világ egyik legkifinomultabb eh, Grúzia és Örményország közötti határa, ahol nagyon fantasztikus eh, technológiával rendelkeznek, és két perc alatt végeznek a vizsgálattal. Máshol nulla, persze, ez, a, <laughs> ez az időigény, de hát egészen más nyilván a megközelítés. Az én kormányom azt is elmondta, hogy a digitális belső piacot is el fogjuk hagyni, nem csak a belső piacot, és ennek milyen implikációi lesznek, különös tekintettel a kutatásokra és fejlesztésre. Mert itt nem csak szabványokról, szabadalmakról van szó, szellemi tulajdonjogról, hanem egy teljesen más alapokra helyzetre, alapokra helyezett rendszerre, jogi rendszerre. Helmut Scholz kap Igen, hát pont ez a probléma. Rátapintottál a jövőbeli kapcsolatokat illetően. Provó úr is ezt mondta, azaz, hogy lesznek vörös vonalak, de talán zöldek is, és nekünk parlamenti képviselőként három nagyon fontos pillére támaszkodtunk, és ezt próbáltuk fenntartani. Ugye a polgári jogok, és ezek szerintem szociális aspektushoz tartozóak, az északír kérdés a határokkal, a kereskedelmi és jövőbeni kapcsolatokat illetően, és aztán a pénzügyek, mint harmadik nagyon fontos pillér. Ezek mind részét képezték a megbeszéléseinknek. És eh, a jövőbeni megállapodásnak nyilván gyakorlatiasnak is kell lennie, mert a szabályozói jogokat nem adhatjuk csak úgy föl azon entitásokkal szemben, akikkel leülünk tárgyalni. Parlamentként sem. A parlament és a közgyűlések és a tagállamok is nyilván mindnapi rendet űzik ezeket a kérdések. Aztán ott van ugye a vitarendezési mechanizmus. Erre is kellene megállapodás. Tehát nagyon sok olyan aspektus van, amelyet egyébként szabadkereskedelmi megállapodás keretében megtárgyalunk. Most még ezt is újra kell definiálnunk. És az Európai Unió benchmarkja e tekintetben teljesen egyértelmű, nem szabad a sztenderdeket elengedni, lejjebb helyezni, és a harmadik országokkal szemben sem. És ez óriási kihívás. A kérdésem igazából azt, hogy egyáltalán milyen kilátások nyílnak az exittel kapcsolatban. Fjellner úr, köszönöm. Vám kontingensek, ez az első kérdés, amit feltesznek, amikor valakivel kereskedni akarnak. Milyen kereskedelmi szabályok vannak életben, és hát itt valami olyan gyakorlatról van szó, ahol, ahol versenybe kerülnek egymással a tarifák, a vámtarifák. És hát nem is tudjuk még pontosan, hogy mi a kimenet. Általában ugye mindenki nyertese egy-egy ilyen kereskedelmi megállapodásnak, itt viszont úgy tűnik, hogy vesztesek lesznek csak. De induljunk ki abból, hogy hallgassuk meg egymást, és gondolkodjunk arról, hogy mi a londoni üzenet, a kölcsönös ö, elismerés ugye hogy jön létre? Hát azzal, hogy közelítjük a, a, a jogalkotást, vagy az együttműködést a jogalkotásban, és hát ez már önmagában EU szinten legalábbis a kölcsönösséget biztosítaná. De, hogyha közelítjük a jogalkotást, hogyha helyesen értelmeztem Bárnyi urat, a bizottságtól. Ez nem állákárt rendszerben fog működni, hanem egy csomagban kell elfogadni. És hát ez elég nehéz lesz a britek számára egész más, mint Ukrajna vagy Izrael vonatkozásában. És itt közelíteni tényleg majd a vámok tekintetében az elképzeléseket, ez nehéz lesz. Aztán van nyilván a szakszervezetekre tartozó sok kérdés is, de a szociális ágazatokban nehéz lesz a közelítés. Reménykedünk, bízunk abban, hogy lesz ilyen, de ez nem azt jelenti, hogy ez kötelező lesz. És ugyanez a helyzet az adó, adóval. Ugye az adóverseny egyszerűen tény. Lehet, hogy ez nem tetszik, de Európában ez, ez adottság. És nem utolsó sorban, szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően nincs olyan ország, akinek egyáltalán ne lenne ilyen, vagy preferenciája Mauritánia talán ide tartozott régen, de most már ők sem. Aztán az, hogyha a kereskedelmi többlet mutatkozott, akkor itt az USA-t említenem kell. Úgyhogy lehet, hogy velük kéne kezdeni. Persze Trump biztosan szívesen látná ezt, de a önök álláspontja mi ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Nagyon röviden folytatnám még ezt a gondolatot. Ugye Corbyn úr Vámoniót javasolt azonos jogokkal, ezzel megoldható lenne az ír probléma, a kereskedelmi problémák, miközben saját politikája is maradhatna az Egyesült Királyságnak. Sőt, támogatásukról biztosítatnának bennünket a vállalkozások és a szakszervezetek is. De szeretném Triangle urat és az előtte szólat és az Industrial-tól is hallani, hogy eh, ezt a javaslatot Corbyn-tól hogyan értékelik. Köszönöm szépen, meg ezt asszonynak adok szót. Yeah. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel kérek szót. Én ír az ír köztársaságnak a képviselője vagyok. Nem sokára ünnepeljük Szent Patrik napját, és önöket is szívesen látjuk. Van egy másik irányelv is, ami az alkotmányos ügyekkel foglalkozik. Hogyha én azt mondom, hogy én azt a szavazókörzetet képviselem, amely északi Írországa szomszédos. Épp ezért sokkal mélyebben érezzük ezeket a politikai kérdéseket, és egyre aggódóban figyeljük a különböző javaslatokat. Én tisztelem az alkotmányt, és nem szeretnék határt látni Észak-Írország és az Ír-köztársaság között. De hogy fogjuk ezt elérni, a, figyelembe véve az, az Egyesült Királyság kormányának a merevségét? Egy másik kérdés hogy én sose fogok tudni többé egy helikoptert nézni, anélkül, hogy eszembe nem jutna a sebességváltója. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mennyit, mennyit tanulunk itt, és az ön részletes előadása is igazán meglepő volt. És a kérdésem az, hogy miért nem hallottuk ezt világosabban a szavazás, e, a népszavazás előtt. Amikor látom azt az energiát, amelyet belefektetünk, hogy megoldjuk ezt a problémát, hogy minél kevesebb legyen a, a kár az Egyesült Királyságban és az EU-ban, e, akkor én ezt e, elképedve nézem, és azt mondtam, hogy, hogy mennyivel jobban is megoldhattuk volna ezt a problémát. Tagmánzó úr. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék az előző hozzászólónak az ékes szólásáért. A, nagyon ritkán hallunk ilyet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, tőlem legalábbis nem. Két megjegyzésem lenne. az ír köztársaság és az Alster megye szempontjából van egy 43 oldalas dokumentum, amelyet az Európai Parlament adott ki kb. másfél évvel ezelőtt, amely felvázolja, hogy hogy lehet elkerülni a kemény határt. És ezt ajánlom önnek és a másoknak. hogyha elmondhatom, hogy én is fontos szerepet játszottam ebben, de ez nem oldja meg a kérdést. Nos, annyit szeretnék csak menni végül, Ló úr nagyon jó előadást tartott, de azért az én könyvemben, amelyet remélhetően elolvasott, de valószínűleg nem, én 11 különböző megállapodást soroltam föl, amelyet az Európai Unió a különböző kereskedelmi partnereivel kötött. A Vármuniótól kezdve a szabad kereskedelmi megállapodáson keresztül. Ló úr egy másikat mondott, egy, hármas kereskedmi megállapodást, eh, amelyet talán Kínával kapcsolatban eh, említett. Végül pedig egy paradoxon szeretnék említeni. Mindazok, akik a Brexit mellett állnak, mint akár más, mint az Egyesült Királyságban 17 millió ember, eh, a barátságot és a szabad kereskedelmet támogatta azok az emberek, akik az akadályokat emlegetik, amelyek néha akár fenyegetés is lehetnének, kérem szépen inkább a barátságra és a szabadkereskedelemre gondoljunk elnök, természetesen mindannyian európaiak vagyunk, és a meg, legjobb megoldásokat keressük. Godelive kolléganő említett egyet. Eh, amelyet még jelenleg nem oldottak meg. Most akkor a szakértők következnek, és eh, én Robertsonnal kezdem, mert neki Robertsonnal, mert el kell mennie. Talán a hölgynek szeretnék válaszolni eh, legelőször. A népszavazás előtt bennünket kritizáltak. Én hiszek a demokráciában, és ezért azt mondom, hogy most meg kell oldanunk ezt a helyzetet, amelyet így szavaztak meg. Tehát ezek a valóságok, Eh, az európai háttérben a gyártást illetően. Említhetném a repülőgyártást, e, a mezőgazdaságot, stb. Tehát mi üzletemberek, mi válaszokat keresünk, és bízunk a politikainkban, hogy látják az évnek mindkét oldalát, hogy elkerüljék azt a kárt, amely mindkét oldal számára tragikus lenne. Másik kérdésem, kérdés az, az volt, hogy hallgat-e a kormány ránk. Nagyon sok alkalom van az üzleti vállalkozások számára, hogy a jelenlegi kormányjal, kezdve a miniszterelnökkel tárgyaljon. De végül ez egy olyan vitát eredményez, amely a függönyök mögött történik, vagy az ajtó mögött, zárt ajtók mögött, és épp ezért mi nem tudjuk, hogy mi történik ezen megbeszélések során. Ugyanakkor készek arra, hogy meghallgassanak bennünket, de hogy mi történik, azt a politikusoknak tól kell megkérdezni. Beszéltünk a különböző kérdésekről. Én most azt mondanám, hogy ne a definíciókról vitázkunk, és ne hátrafelé tekintsünk. A célkitűzéseket nézzük, tehát hogy az egyenlet két oldalán mik a célkitűzések, és most mindegy, hogy üzleti vagy gyártó szempontját nézzük, olyan javaslat kell, amely működni fog. Nekem mindegy, hogy ez most a jó, vagy, vagy egy szabad kereskedelmi megállapodás, épp ezért most politikai válaszra van szükség, hogy mindkét fél számára a megfelelő legjobb megoldásokat hozzon. Köszönöm, Stefano. Köszönöm. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban szeretnék egy technikai problémát említeni hogyha az UK újra tárgya Koreával a szabad kereskedelmi eh, egyezményt illetően, akkor az USA-t is az usa példaként vehetjük, mert a lehetőségek Uh, uh, a következőek például az Egyesült Királyságnak azt mondani, hogy maradjanak velünk. De akkor meg kell kérdezni, hogy mit akar az Egyesült Királyság tenni. Vagy a kereskedelmi megállapodást, vagy liberálisabb megoldást akar és hallottam olyan hangokat, hogy talán ebben az irányban szeretnének elmozdulni. Tehát, hogyha olyan szabadkereskedelmi megállapodás közt, köt, amely liberálisabb, akkor nagyon sok technikai megoldásra van szükség, amelyeket minél hamarabb be kell vetni. Tehát, hogy mi adja a legtöbb választ. És ez gyorsabb, mint a kereskedelmi tárgyalások. Hogyha mi nem találjuk meg a megoldásokat a vállalkozások számára, akkor a vállalkozások fogják megoldani ezt a problémát, mert túl kell élniük ezt a helyzetet. Tehát profitot akarnak termelni végül is. Tehát az ajánlásom az, amit Robinson úr mondott, hogy minél gyorsabban kell megoldásokat találni, és a lehető legjobb megoldást találni. Köszönöm. Lájtol úr. Folytatnám az előttem szóló gondolatát. Először is vannak történelmi eredményei az Egyesült Királyságnak az egységes piac kialakításában, és ezt mi elismerjük. És erre van szükség a jövőben is, mert az egységes piacnak a kialakítása még messze van, és hajtóerőre van szükség. A szabad kereskedelmet illetően tudjuk, hogy Európát fenyegetés éri mert az idő egyre kevesebb, Ázsia növekedik, épp ezért szükség van szabadkereskedelmi megállapodásokra. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az a mi hibánk lesz. Nem lehetnek kereskedelmi korlátok. És a politikai és szociális környezetvédelmi kérdésekben az Egyesült Királyság tulajdonképpen jobban akadályozta a munkát, mint a megoldást. De más területeken nagyon is konstruktív részesei voltak az Európai Uniónak. Épp ezért miért ne lehetne ezt a jövőben is megtenni? valaki a, nem a vörös vonalat, hanem a zöld vonalat emlegette. Igen, hol van a zöld van? Jó, tehát a, e, hol vannak a lehetőségek, mit akarunk? Az Egyesült Királyság hozzá akar férni az egységes piachoz. Mi az akadálya ennek? Vannak olyan szabályok, amelyeket tiszteletben kell tartani, de mindig vannak megoldások. Én üzletember vagyok, és ha van egy probléma, akkor a csapatommal megoldásokat keresek. És sosem volt olyan probléma, amire nem találtuk volna megoldást. És itt is erre van szükség. Ennyit akartam mondani tehát több pragmatizmust, kreativitást szeretnék, és, és azt, hogy hol lehet közös megfelelő megoldásokat találni. Ezt akarjuk mi a gazdaságtól és az európai vállalkozások számára. Én mindig azt mondtam az asszisztensemnek, hogy a problémáimra megoldásokat akarok. Jó, Lük, rövid leszek. Szeretnék két-három kérdésre választ adni. Tudom, hogy mik a Brexit mögötti okok. És tudom, hogy a szavazás előtti utolsó hetek során mik voltak a, a, a szlóganek, amiket hallottunk. Mert az volt, hogy 2019-ben visszakapjuk az országunkat most már viszont 2020-ról van szó, és folytatni fog az egységes piac 2020-ig, a szabad mozgás legalább 2020-ig. Tehát a dolgok előre mozdulnak. Amikor tárgyalunk, akkor tűz, tűz, szükség van a szociális alkotó elemre is. És mi európaiaknak, nekünk európaiaknak a szociális programot nem két piac közötti verseny eh, keretében kell tekinteniük, mert ez nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából, ugyanis az Európai Unió és az intézmények számára fontos, hogy a szociális kérdésekben újra kapcsolatot teremtsenek az állampolgárokkal. Ez az első megjegyzése. Ilyen értelemben a figyelemfelkeltésre szükség van megmagyarázni meg, az embereknek, hogy ez miért olyan fontos. A második pont, és talán ez más eltér az előző hozzászólóktól, hogy igen, akarjuk folytatni az egységes piachoz való hozzáférést, mert ez nagyon fontos ez az, az ipari és gyártó ágazatoknak. De azért világosan fogalmazok ki, hogy az Európai Unió más realitásait nem szabad figyelmen kelleni hagyni, és ez a négy ö, ö, szabadságjog, tehát a, a mozgaság, a mozgásszabadság. Itt nem csak az, UK, az Egyesült Királyság jövőjéről beszélünk, hanem az Európai Unió 27 tagállamáról. Jó, gondoljuk el, hogy van egy olyan megoldás, amely vámuniót hoz rétre, és könnyű a kereskedelem, ugyanakkor nem kell tiszteletben tartani az Európai Unió alapját, a szociális joganyagot, vívmányokat, a szabad mozgást és a többi. Hiszen akkor egyre több ország ugyanezt fogja kérni. Itt nem csak az EU-ról és az Egyesült Királyságról van szó, hanem az EU jövőjéről. Végül pedig a Corbyn nyilatkozatai, a Vám Unió, legyen? Legyen, persze. De hát ezzel mit értünk? Ezen mit értünk? Ilyen értelemben ezt félre kell tenni, és elkezdeni tárgyalni, és, az, és Ukrajna nem ugyanaz, mint az Egyesült Királyság. Ezt már láttuk az előadásokban is. Tehát szükség van valami innovatív dolog, de ambiciózus dolog felépítésére. Nem csak a kereskedelem, a karlátok, hanem a szociális program szempontjából is. Köszönjük a résztvevőknek. Azt hiszem, hogy sokkal világosabb a kép. A megoldás ugyan nem, de azért azzal kapcsolatban még dolgozni fogunk. Nos, akkor megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, mivel előre haladt az idő. Tulajdonképpen csak egy gondolatra térnék ki magyarázatképpen. Miután most látjuk, hogy a népszavazások, választások hogyan manipulálhatók, és újabb és újabb tények merülnek fel nap, mint nap, mint mondtam. Lenne lehetőség arra, hogy megfordítjuk a gondolkodást Nagy-Britanniában, ki tudja. Köszönöm. De, tehát reméljük, hogy a jövőt nem a múlt határozza meg kizárólag. Köszönöm szépen valamennyieknek a részvételt, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Egy jegyzőkönyvről van szó az eh, európai közösség annak tagállamai, másrészt a Mexikó Egyesült Államok közötti gazdasági partnerség politikai koordinációs egy megállapodásos csatolt jegyzőkönyv forrás köztársaság eh, eh, csatlakozása miatt. Kérem, aki elhagyja a termet, az csendben tegye ezt meg. Thank you, thank you very much. I can... Köszönöm szépen, meglehetősen rövidre foghatom a mondandómat. Ez olyas valami, egy olyan eljárás, Okay. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, rövid leszek. Ez olyas valami, ami azért valamennyiük számára jól ismert információ. Ez egy tanácsi határozatra vonatkozó javaslat. Itt létezik egy keret megállapodás az Egyesült, Egyesült Államok és Európai Unió között és horvát csatlakozás miatt jegyzőkönyvekkel kell ezt kiegészíteni. Ez az első jegyzőkönyv, ami a megállapodás kapcsán szükségessé vált, hogy az első még az EU 10-eknél, aztán az EU 2-ek, az utóbbi évek csatlakozása miatt, és a legutóbbi pedig a horvát csatlakozás miatt vált szükségessé. Ezért aztán ismerjük ezt döntéshozatali folyamatot, a szöveget ismerik, és ez tartalmaz kisebb kiigazításokat a banánkvótával kapcsolatban, amit Mexikónak biztosítottunk. Ez egy apró módosítás, és szükségessé vált ez. Egyszerűen azért, mert Mexikó a banán exportja a Horvátországban azért nagyon minimális, ez tehát az egyik olyan jegyzőkönyv, amit igyekszünk újra és újra alkalmazni. A Mercosur esetében is csináltuk ilyet, Peru és Kolumbia esetében, aztán Csillével is, ez egy újabb jegyzőkönyv az eljárás ismerte, és remélem, hogy a tanács és a parlament esetében ez átmegy minden további nélkül. Karolin, kér szót az előadónk nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. 1997-ben Mexik volt az első latin-amerikai ország, amely egy gazdasági partnerségi megállapodást írt alá a koordinációról az, egy, az EU-val. 2000-ben lépett hatályban annak idején ez a megállapodás, és ez folytatódott az együttműködés ezek alapján. A globális megállapodás kereskedelmi előírásokat is tartalmaz a 6.2 alatt Horvátország csatlakozása kapcsán változások intézkedések voltak szükségesé, és a tagállamok, illetve az Európai Unió közötti megállapodásokat ilyenkor korrigálni kell. E, a meglévő e, megállapodásokat jegyzőkönyvekkel kell kiegészíteni. 2012 szeptember 4-én a tanács a bizottságnak lehetőséget adott arra, hogy harmadik államokkal kezdjen tárgyalásokat a szükséges jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatban. A Mexikóval sikeresen lezártuk a tárgyalásokat, ez a javaslat, egy jogi eszköz tartalmazza egy harmadik kiegészítő jegyzőkönyv elfogadására a mexikói megállapodás kapcsán, hiszen itt tudjuk figyelembe venni horvát köztesek csatlakozását az Európai Unióhoz. A frakcióm támogatja támogatja a jegyzőkönyv elfogadását, hiszen ezáltal Horvátország részévé válik a globális megalapodásnak Mexikóval. Egy kérdésem van a bizottsághoz. Párhuzamosan a ratifikációval itt a kiegészítő jegyzőkönyv kapcsán a tanács az általános megállapodásban is bizonyos adaptációkat, kiegészítéseket követel meg Kérem, térjenek ki arra, hogy ezen határozatok, döntések tartalmára. Köszönöm szépen. Fiszász úr nincs itt. Emma. Szeretném elmondani, hogy az ECR támogatja ezt a javaslatot. Kiváló, mondja az elnök, az ALDE nincs jelen. GUE. Nem szólnak hozzá. Zöldek nincsenek itt. FDD. Paul. Hát ami engem illet, gratulálni szeretnék, a Gászvender kolléganőnek helyes irányba tett lépésről van szó. Tudjuk, hogy Horvátország jól fejlődött, és éppen ezért az itteni kapcsolatok éppen Mexikó vonatkozásában is egy új dimenzióra nyitnak lehetőséget, és azt gondolom ez mindkét fél számára egy ösztönzés, hogy a vásárlóerőt mindkét dalon erősítsük. Ilyen értelemben azt hiszem ezt minden további nélkül a párt is támogatni fogja. Tökéletes nincsen ellenzéke ennek a döntésnek. Hihetetlen. Matthias, egy kommentárra lehetőséget kap. Köszönöm szépen. A dokumentumok hasonló eljárásokon alapulnak, a csatlakozásokat követően. Az elmúlt időszakban volt már erre példa. Ezek az ilyen jegyzőkönyvek olyan döntéseket tartalmaznak, amelyek az EU tanács közös tanácsi dönt határozataira vonatkozik még a 2000-es évből, és az 2001-es döntések pedig a kereskedelmet szabályozták. Itt is megfelelő kiigazításokra van szükség a globális megalapodás kapcsán azt gondolom, hogy a származási szabályok esetén lesz egy módosítás, és most egy mellékletben Horvátország is szerepelni fog, és a közbeszerzéseknél is lesz egy módosítás, egy kiegészítés Horvátország miatt, a szolgáltatásoknál is lesz egy ilyen, és természetesen a mérték meglehetősen alacsony az egyetlen tényleges változtatás egy kompenzációt jelent a preferenciális hozzáférések kapcsán a horvát piachoz. Itt végül is erről szól ez a dolog. Köszönöm szépen. Természetesen megvárjuk a tanács hivatalos levelét, és utána tovább visszük ezt a anyagot. A jelentés tervezete május 16-án, 17-én tárgyalunk, és akkor júniusban szavazni tudunk, persze a tanács eljárásának függvényében. Van itt valaki a tanácstól? nekik mondom, a parlament felkészült, gyorsítsák fel a folyamatot, mindenki elégedett ezzel a jegyzőkönyvvel, és már csak hozzá kell járulni a megállapodáshoz. Ezzel lezárjuk a 11. pontot, és rátérünk a 12. pontra. Úgy vélem, hogy az acél vámok kérdése igen csak aktuális az Egyesült Államokból. Jean-Luc Demartira várunk, aki főigazgató, a bizottság kereskedelmi főigazgatóságán. Önök is valamennyien tudják, hogy ezt a témát már felvetettük az elmúlt plenáris ülésen a biztossal, és és nyilvánvalóan sokan tárgyaltak már erről, időközben is folynak a tárgyalások. Lighthouse úr az Egyesült Államok képviseletében Brüsszelben járt, Malmström asszony is elment Washingtonban, és a német gazdasági miniszter is elment Washingtonba, tárgyaltak Lighthizerről, a rosszorról is, és jó néhány szenátorral is, és kongresszusi tagokkal is tárgyaltak, vagyis elmondhatjuk, hogy ez egy sürgető dolog, olyan téma, amit meg kell oldani lehetőleg gyorsan, mert különben a vámok hatályba lépnek ugye csütörtök pénteken ez már megtörténik, ami aztán az európai acélipanak igencsak ártana, és nem csak a közvetlen exportok lennének érintve, amik az EU-ból mennek az Egyesült Államokba, senki se tudja pontosan, hogy a tarifákat hogyan határozzák meg, de beszélni kell még arról is, hogy az acél nem tud bekerülni, a bizonyos acél nem tud bekerülni az Egyesült Államok piacára, aztán elindul Európa felé. Tehát ez egy ilyen mechanizmus. Mindenki igyekszik meggyőzni az Egyesült Államokat, hogy a WTO szabályokat ne ássák alá. Én magam is küldtem levelet az idevágó bizottságnak, az Egyesült Államokban, vannak kapcsolataink a képviselőkhöz az Egyesült Államokban, ezeket a kapcsolatokat is felhasználtuk arra, hogy megváltoztassuk a pozíciót, amit magának kialakított az Egyesült Államok elnöke. Sok kritikus hangot hallottunk az Egyesült Államokból is, egyre többet, egyre hangosabban. Paul Wein úr is, a kamara elnöke beszélt, és fontos szenátorokat is hallottunk megszólalni ebben az ügyben, az, a különböző, az ágazat képviselő is megszóltak, de azt még meglátjuk, hogy az elnök megváltoztatja a véleményét. A vámok, a tarifák meghirdetése, egy 1962-es törvény alapján történt, ahol is az elnök hatáskört kap arra, hogy egyedül is lépjen és intézkedéseket hozzon, hogyha a nemzetbiztonság területén lát veszélyt vagy nyomást, és ezért aztán gyorsan kell az elnöknek reagálnia. Nem vagyok olyan biztos abban, hogy az acél, a nemzetbiztonság egy nagy témája. Még az Egyesült Államok védelmi minisztere is azt mondta, hogy egyszerűen 3%-a az Egyesült Államok acéltermelésének érdekes a nemzetbiztonság szempontjából. Folyamatban van a vita, még a jogászok között is az Egyesült Államokban, hogy az említett hidegháborús törvény legitime még napjainkban, és sok cég esetében számítok arra, hogy reagálnak majd az Egyesült Államokban a kongresszuson belül. Erős az a nézet, hogy a kongresszusnak módosítania kellene ezt a régi jogszabályt, és és ezt a hatáskört a képviselőkhöz kéne visszavinni a kongresszusba. Mindent elkövettem, hogy tájékoztatást adjak a jelenlegi konfliktus tartalmáról. Időközben kezdek bízni abban, hogy Jean-Luc nem sokára meg is érkezik. Utána ugyanis megadom neki a szót azonnal. Arról van szó, hogy nem csak két szakértőnk van persze, hanem érintettek is jelen vannak, képviselők, ágazati képviselők, akiket konkrét érint, illetve hát akik valahol áldozatai ennek a megközelítésnek. A Eurofo főtitkára, aki ők képviselik az acélipart Európában, és az Industriol főtitkára is jelen van, eh, ugye már hallottuk, ő is a acélipari munkásokat képviseli. És Zsallok után mindketten lehetőséget kapnak, hogy hozzászóljanak majd. Talán tartsak egy szünetet, kíméljük a hangjadat, elnök úr. Talán csendben maradni is egy megoldás. Kiváló javaslatnak tartom az elhangzottat. 5 óra 20-kor kezdtünk volna. Jó, hát akkor legyen szünet. This was a short break. Hát ez igazán rövid szünet volt, Krisztóf. Mindenki itt van. Jean-Luc, köszöntünk. Megtartottam a bevezetőt a helyzetről. történelmi kitekintést is adtam. Amit nem tudunk még, az az, hogy eh, a látogatás Malmström asszony részéről Washingtonban milyen eredményt hozott. Úgyhogy alig várjuk, hogy ezt öntől, tőled hallhassunk, és az Európai Unió reakcióját is megismerhessük, úgyhogy meg is adom a szót azonnal. Yes. Thank you very much, uh, Bernd. Nagyon szépen köszönöm. Először is Cecilia Malmström látogatása még jelenleg is zajlik. Most is zajlik. Úgyhogy nem tudok jelen pillanatban többről beszámolni, mint arról, hogy zajlanak jelen pillanatban is Washington DC-ben a tárgyalások, konstruktív tárgyalásokról van szó, és Malmström asszony és Wilbur Ross miniszter, kereskedelmi miniszter találkoztak a délután során, megállapodtak a tekintetben, hogy a közös aggodalmakról az acél és az alumínium vonatkozásában egy tárgyalási folyamatot indítanak el. Kivételekre vonatkozóan nem hallottunk még konkrétumokat. Lighthizer nagykövet, az Európai Unió Mm, Ausztrália, Argentína, Brazília kizárása, lehetséges kizárását említette a Költségvetési Bizottságban a mai nap során. We should be uh, very... Mm, nyilván nagyon óvatosnak kell lennünk, úgyhogy a magam részéről Azzal kezdeném, hogy tekintettel a helyzetre, a jelen helyzetre, amelyel szembe kép, szembe találjuk magunkat. Csütörtökön délben, washingtoni idő szerint, reggel ötkor a három kettő hármas as törvény akár elfogadásra kerülhet. Nincs még konfirmálva ez, hogy nem így lesz, bár konstruktív viták ahogy zajlanak, és hát most fél egy van még csak Washingtonban, úgyhogy ahogyan mondtam, a megbeszélések még zajlanak. Tisztelt elnök úr, kedves tagszakbizottsági tagok, először is szeretném megköszönni a támogatást arra vonatkozóan, hogy arányos választ adjunk az amerikai kezdeményezésre, tervre. Két dologról fogok ma szólni. Egyrészt, hogy mi történt eddig, amiről biztonsággal beszámolhatunk a washingtoni eseményekről a mai nap kontextusában, és hogy milyen eredményekre számítunk, mit szeretnénk. Trump elnök úr két 25%-os vámot kíván kivetni a, az acélas 10%-ot az alumínium importjára. Ez a hivatkozott törvény 3 as cikkében szerepelt, ami mindannyiunkat meglepett. Teljesen más időkeretet és számokat alkalmazott, mint amire számítottunk. Az Egyesült Államok úgy döntött, hogy elfogadja ezeket az intézkedéseket, és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva teszi ezt. Ami, ezzel viszont aláássa a multilateriális kereskedelmi rendszert, amelynek célja az, hogy nyitott és méltányos kereskedelmet biztosítson mindenki számára. Nagyon csalódás, nagyon nagy csalódás ez számunkra, hiszen az Egyesült Államok komoly szövetségese volt az Európai Unió eddig. Úgyhogy most nekünk azt kell indokolnunk, és arról meggyőznünk az Egyesült Államokat, hogy a mi termékeink miért nem számítanak nemzetbiztonsági kockázatnak. Malmström asszony, biztos asszony teljesen világossá tette Lighthizer urak és rossz urak felé, hogy jelen pillanatban nem ismerjük azt, hogy ha, és ha igen, akkor mikor érinti mindez majd Európát. Nyilván amennyiben sorra kerül az euró kizárására, akkor arányos válaszlépést fogunk tenni, erre felkészülünk, nyilván a legjobbat várjuk, de számítunk a legrosszabbra is. Még akkor is, hogyha utóbbi nem feltétlenül fog bekövetkezni. Állandó kapcsolatban vagyunk az amerikai tárgyalófeleinkkel. Cecilia Malmström is hangsúlyozta, hogy több bizonyosságra van szükség, világosabban kell látnunk. És amint konkrétat hallunk, erre nagyon gyorsan válaszolni fogunk. A választ a múlt héten az illetékes biztos már elővezette, tulajdonképpen a VTO vitarendezési mechanizmusa az egyik fontos dolog, aztán az Egyesült Államoknak adott kedvezményeknek az újragondolása, hiszen ezek az intézkedések nem nemzetbiztonsági alapon születtek, hanem egyszerűen véd, védő intézkedések. A saját érdekeinket meg kell védenünk a multilaterális, multilaterális kereskedelmi rendszeren belül. És így is kell ezt kezelnünk. El kell mondanom, hogy egy pár órával ezelőtt érkeztem meg Delhi-ből, ahol nagyon fontos miniszteri találkozó volt, a VTO által került ez megszervezésre, Indiában. Nyilván ezért nem tudott jelen lenni Mámström asszony, és arról kell beszámolnom, hogy a résztvevők több, többsége, körülbelül 50 elmondta, hogy a 232-es intézkedésekkel kapcsolatban hogyan vélekedik, főleg amiatt, mert ez politikai szempontból a kereskedelem kontextusában is egy nagyon lényeges kérdés, és azon kívül is. Félő, hogy a VTO-n belül egyszerűen lebénul a vitarendezési mechanizmus, és egy év is eltelik, mire itt megoldást látunk. Az intézkedéseinket nagyon gondosan válogattuk meg, hiszen azt nem akarjuk, hogy elmérgesedjen a helyzet. Mindenképpen a jogi kereten belül, a VTO jogi keretén belül kívánunk maradni, de arányosan fogunk reagálni. Nem szabad túlreagálnunk ezt a helyzetet, ugyanakkor nem szabad ö, hátradőlve elbagatelizálva a helyzetet választ sem adnunk. A méltányosságot ki kell követelnünk magunknak, nyilván ez időbe fog telni, és a gazdasági kockázatok is óriásiak a munkavállalók számára az érintett ágazatban. Még egyszer mondom, a VTO-n belül sok időbe fog telni, hogy meglegyen a, a megoldás a vitarendezésre, ahogy mondtam, akár egy évbe is telhet. És a leghatékonyabb mégis ez a ö, mm, lépés, rövid és hosszú távon is. A második lehetséges, sőt a második szintű választunk a az az, ugye, hogy 13 millióval növeli az acélgyártás mennyiségét, illetve az arra kivetett vámok mennyiségét, de az, hogy most hirtelen piacszorzulásokra kerüljön sor ilyen intézkedések révén, azt ki kell védenünk. Tehát gyorsan kell tudnunk majd reagálni. Nyilván, ahol lehet, ott nem akarjuk, hogy az acél és alumínium piacokat bezárják, és ugyanerre biztatjuk a kereskedelmi partnereinket is. Hogyha specifikus kritériumoknak megfelelnek, akkor lép életbe a harmadik szintű ö, ö, út, ö, jogi és méltányos ö, lépésre van szükség, ö, méghozzá nagyon gyorsan kell ezeket fogalmatosítani. A múlt pénteken Tárgyaltunk már az érintett feletekkel a lehetőség szerint érintett termékek köréről, és hogyha meg lesz a, az összes információ, akkor véglegesíteni fogjuk a listát a termékek vonatkozásában. 2,8 milliárd eurót helyeztünk kilátásba. Because we, fu- we fully respect the criteria of the safeguard agreement, in particular a védő záradékok tekintetében is gondolkodnunk kell, a nyolcas cikket említeném itt, itt. És hát, hogyha most itt vitába bocsátkozunk, senkinek nem lesz ez jó. A probléma gyökere az az, hogy az amerikaiak tulajdonképpen nem kereskedelmi célú lépést tesznek, hanem a túlkapacitásra reagálnak Erről már tárgyaltunk a múltban, vannak országok, amelyek állami támogatásokat használnak fel, Egyébként ebben a tekintetben az USA még az Európai Unióval együtt is működik, és ezt az együttműködést meg kellene erősíteni. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nem, vagy, nem folytatunk azonban háborút, kereskedelmi háborút, amit az Amerika egyébként igen legyen szó itt a kereskedelemről, a globális politikáról és a kereskedelemről, és ez nem szolgálja a javunkat nyilván. Tehát nem akarunk az amerikaiakkal kereskedelmi háborút, ugyanakkor a saját érdekeinkért VTO kompatibilis módon mindenképpen meg kell védenünk, és várom a kérdéseiket, mert úgy gondolom, hogy bizonyára lesznek ilyenek. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Most uh, Egert úrnak adom meg a szót, a főigazgatónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! E, rendszerint meg szoktak engem hívni, hogy megbiztassuk a fenyegetettségét a mi ágazatunknak, de az acél és alumínium ágazat veszélyeit is. A köszönjük a bizottságnak ezeket a szavakat. Az utóbbi tíz évben az európai acélipar több komoly helyzettel kellett, hogy félre szembenézzen. A 2009-es pénzügyi válság, a 2011-es eurozóna, euróövezet válság, a kínai válság 2015-ben és 2016-ban. Azt eredményezte, hogy nagyon sok munkavállaló vesztette el a munkahelyét, 20%-a a munkaerőnek. 28%-kal csökkent a termelés 2008 és 2011 között. A fellendülés 15-ben és 16-an csak a behozókatnak volt hasznos, akik dömping ecélt hoztak be. Ugyanakkor köszönet a parlamentnek, és az Európa Bizottságnak és a tanácsnak a közbelépését illetően a ezt a trendet megállították 2017-ben. Most történt meg először 5 év óta, hogy 6%-os profitot tudtak a vállalkozások termelni, amelyet a kereskedelmi, kereskedelmi védelmi eszközök modernizációjával lehetett elérni. Ugyanakkor egy fecske nem csinál nyarat fenntartható fellendülésre van szükség, amely több éven át tart azért, hogy a, az acélgyártók beruházhassanak, digitalizálhassanak, és innovatív termékeket és technológiát hozhatnának el az európai társadalom CO mentesítésére és az európai jövő iparár számára. A 25%-os USA intézkedés pénteken kell, hogy lépésbe érvényre lépjenek. Trump elnök úr azt mondta, hogy ez hosszú időt, ideig fog tartani. 2017-ben 5,6 millió eurós értéket termelték, és ez 2,5 tonnát kizárhatna az USA piacról a teljes USA import 35 millió volt 2016-ban, 26 millió Kanadával és Mexikóval, és ezeket is kizárnák az USA maga a javaslat szerepen. A fele ennek a volumennek 30 millió tonnát kizárhatják a usa és másfelé térítik el, elsősorban az EU-ban. A fő exportálók másfelé irányítják az exportokat, például dél Törökország, India, Tajvan, Kína, Ukrajna többek között. A, ezt az EU acéltermelők számára 10 millióval kevesebb termelést jelentene. Tehát egy elég nehéz helyzet elé nézünk, olyan elé, mint amit két évvel ezelőtt láttunk, ahol ezred munkahelyeket vesztettek el. Mi támogatjuk az EU intézményeket, akik minden legitim eszközt igénybe akarnak venni ezen fenyegetések megoldására. A bizottságnak a szolgálatai nyitottak voltak az utóbbi hónapokban, megvitották minden lehetőséget velünk, és az adatokat is kicserélték velünk azért, hogy a bizottság minél gyorsabban tudjon reagálni. Ugyanakkor először is az USA-hoz szólunk, hogy az eszkalációt állítsák meg, mert a kereskedelmi háború senkinek sem szolgálja az érdekeit. Most nagyon szükség van, hogy nyomozásokat vezessenek minden termelési csoportban, amelyet az OSA tarifák érintenek új védintkezésekre van szükség, amelyeket minél gyorsabban be kell vetni, három-négy héten belülen, hogyha lehetséges. Ez fedné le a legnagyobb termék csoportokat. Ezen kívül az EU-nak továbbra is további mentességet kellene, hogy élvezzen a tarifáktól, a vámtarifáktól. hogyha kizárják az EU-t, még akkor is 11 millió tonna e, azért térítenének el. Az import szinteket illetően az, az importpiacot a legmagasabb szinten kell tartani, nem akarjuk lezárni az EU acélpiacot. Ezen valaminek mellett olyan tarifákra van szükség, amelyek elriasztó hatást gyakorolnak. Az EU ugyanis a legnagyobb acélpiac a világon. Egész egyszerűen nem ezt nem változtathatjuk meg. Trump, Trump bejelentése után 12%-kal emlékeztek a 16-os, 16-es legmagasabb értékeken. Ez a 65%-os utóbbi 5 éves emelkedés fölött van. Bizonyos termékekben már az első két hónapban 72 százalékkal megváltoztak a az adatok. Épp ezért kérjük a politikusokat, hogy egyesült frontot alakítsanak ki, és egy határozott választ adjanak a, az ipar számára. Végül pedig még fontosabb, hogy a kormányok foglalkozzanak a globális túlkapacitással, és különösen a piac torzító támogatások a kérdésével. És ezt a globális fórumon is megemlítsék. Köszönjük szépen. Most akkor az ipar képviselői. Köszönöm. Luke Triangle az ipari munkavállalók képviselője, képviselő vagyunk a legtöbb ágazatban, ide tartozik az alumínium, az acél is. Hát, hogyha kíváncsiak, nézzék meg a weboldalunkat, és ott látható, hogy mi mindent tettünk közzé ebben a témában. Ez az intézkedés, és ez a lépés, amit látunk Trump részéről, ez olyan kockázatot jelent, ami munkahelyeket fenyeget egész Európában. Sosem volt könnyű az ö, Európában az acélipar munkaadóit, munkavállalóit egy irányba mozgatni, de ebben az esetben az összes szakszervezet teljesen egyértelműen elítéri azokat a tarifákat, amiket az Egyesült Államok és konkrétan a Trump elnök meghirdetett. Mi eh, pontosan megértjük, hogy eh, fontos a kereskedelem a munkahelyek teremtése érdekében, de ez egy tisztességes kereskedelem kell, hogy legyen, és ezek a tarifák éppen ezt vezélyeztetik azt hiszem, hogy eh, nem tisztességes kereskedelem alakul ki a jövőben, ha így járunk el. Eh, az Egyesült Államok elnöke eh, teljesen szokatlan politikát követ, és ez is egy eh, pont, amit mi látunk. Úgy látszik, csak azt látja, hogy az Európai Unió reakcióját várja, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság közleményét üdvözlendőnek tartjuk, hogy reagáljunk el. Nem szabad túlreagálni, de alulreagálni sem. Éppen ezért támogatjuk az említett közleményt. Egyébként pedig szoros kapcsolatban állunk amerikai kollégáinkkal, mert azt láttuk, hogy amikor aláírta a döntését, határozatát eh, Trump, akkor acélipari munkások álltak körülötte, amerikai munkavállalók. Eh, ők sokan egyébként a United Steel Workers eh, szakszervezet tagjai, és szoros kapcsolatban vagyunk, mert meggyőződésünk, hogy európai szakszervezetként szerep jött nekünk is, és el kell mondunk amerikai politi- barátainknak, kollégáinknak, hogy amiről most döntöttek, az rossz lesz az amerikai munkavállalóknak is az acélipar területén, de az egyéb gyártási területen is, mert a termékek drágulnak, majd nem akarok a részletekbe belemenni, nincs rá idő, de számos termék, amit Egyesült Államokon állítanak elő, európai acélt használ fel, tehát ez mindenkinek ártani fog. Éppen ezért fel kell vállalnunk ezt a szerepet, amit itt el tudunk játszani, és megpróbáljuk meggyőzni az amerikai partnereinket, hogy milyen negatív hatások jelentkezhetnek a végén az ő munkahelyeikre nézve. Összefoglalva tehát támogatjuk az Európai Bizottság fellépését, amikor válasz lépéseket is tesz arányosan természetesen, de el kell kerülni az eszkalációt, nem akarunk kereskedelmi háborút, de sajnos az Egyesült Államokban, Washingtonban olyas valakivel találkozunk, aki csak azt a nyelvet érti, hogyha reagálunk megfelelő módon. Éppen ezért arányos válaszlépésekre van szükség, úgy gondolom. Másrészt pedig világosá kell tenni az Egyesült Államok számára, hogy Európának kivételes szavajást kell biztosítani, kivételt kell biztosítani, felmentést kell adni a tarifák alól. Ennek is számos oka van, de azért ilyen értelemben a, azzal is egyetértek, amit Axel elmondott az imént, a felmentések esetében, a kivételes kezelés esetében garanciákra is szükség van, garanciákra. Egyszerűen azért, mert egy még nagyobb plusz kerül a piacra, az acélpiacra, és ezzel dömpingáron eláraszthatják az európai piacot, ezért van szükség megfelelő garanciákra. És világossá kell tenni, és látni kell, hogy milyen a garanciák, milyen hatással járnak bizonyos országokban, mert a garanciák azt is jelentik, hogy ö, ö, ellentétes hatást váltanak ki adott országokban, és ez akár elvezethet oda is, hogy a kereskedelmi háború tovább eszkalálódik, ez nem lehet a célunk, garanciákra van szükség, biztosítékokra van szükség, de jól kalkulált lépéseket kell tenni, alaposan végig kell gondolni előtte, és arány tudományosan kell reagálni. Ne adjunk muníciót azok kezébe, akik globális szinten a kereskedelmi háború irányába mozognak. Ezzel tudunk a munkavállalók részéről hozzájárulni az ágazat boldogulásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lük. Mielőtt szót adok a képviselőknek, üdvözölni akartam a, a gazdasági miniszter helyettest. Emma volt az első. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Martin. Két perc, jó? Ennyit mond még az elnök, két percben. Nem félek ma délután. Tehát... Uh, uh, uh, um, a túlkapacitás, acélipre túlkapacitás megint csak felmerül, nagyon fontos, hogy ne reagálja ezt túl az EU, és az EU legalább annyira szenved a túlkapacitásra, mint az Egyesült Államok. Legjobb lenne, ha közösen tudnánk fellépni. Örülök, hogy Malmström asszony rossz miniszterrel találkozik ebben az ügyben, hogy megvitassa ezt a kérdést, ezt a vám kérdést ami a vitákat illeti, itt egy néhány kérdésem azért van az EU acéllal kapcsolatban ellenőrző mechanizmusokat vezet be Tervezünk-e ilyet alumíniumra nézve is éppen a vám eh, szabályok hatályba léptetése miatt, hiszen azokat is érinti ez. És az Európai Bizottság az eljárás tekintve eh, hogyan látja a lehetőséget, hogyan lehet ilyen kivételes szabályozást előni európai cégekre esetében, eh, és milyen hatással lehet ez adott esetben az egységes piacon belüli acél és alumínium keresletre. És melyek lesznek azok a piacok, amelyeket leginkább érintenek a vámtarifák. Marina. Köszönöm szépen. Egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni, ami a védőintézkedéseket illeti. A szociális partnerektől hallottuk, hogy gyorsan kéne reagálni. Mi a menetrend erre nézve? Mikor kezdenek ezekkel? Megkezdődött már a reakció ideje? Vagy ö, mennyi ideig fog ez tartani? A második pedig a speciális termékeket tekintve. Rebounds a neve, az angol neve, ezek nagyon speciális termékek, ezek nem szerepelnek a listában, és a versenytorzító intézkedéseknél Franciaország, Németország, Spanyolország érintve lenne e, ezen előírások által. Hogyan lehetne itt valamit tenni, tehát olyan termékekkel kiegészíteni ezt? Valószínűleg vasbetonról van szó. Köszönöm szépen. E, pillanatilag azt tudom, hogy a WTO kivédőt alkalmaztak. A 70-es években, amikor Svédország csizmákra vetett ki ilyen vámokat, mert azt mondtuk, nem lehet mezítláb katonákat háborúba küldeni, de egy év múlva visszavontuk ugyanezt a szabályt, az a VTO-ra hivatkozva, amikor vámokat alkottunk, remélem, hogy ezt sem tart tovább. Mit akarunk elkerülni, ezt kell eldönteni, és remélem egyetért velünk hogyha a kereskedelmi konfliktus eszkalálódik, eh, mert eh, ez egy probléma, mert találsuk. Én eh, nem győzött meg igazán az Európai Bizottság válasza, de mindennek előtt arról kell beszélnünk, hogyha mm, válasz lépésekről beszélünk. 2002-ben már történt ilyen, hogy kivetettek ilyet. Mi várt láttunk egy panel döntést. Lehet, hogy az Európai Bizottság most megint így gondolkodik. Nagy, természetesen Trump elnök olyan, mint egy gyermek, tehát, és lehetetlené így eszkalálódik a helyzet, nem érdekel. Tehát, ha bevezetjük a 25%-ot, akkor 2000%-ot, vagy mit csinálunk, vezetünk be, ami a garanciákat illeti. Tehát uh, uh, mielőtt bevezetjük a, a garanciákat, mit jelent ez valójában? Nem, nem új konfliktusokat teremtünk, csak meg jó, az EU Egyesült Államok, EU Brazília, EU Korea, stb. Tehát külön-külön apró konfliktusokat generálunk továbbra is. Ami pedig a tárgyalásokat illeti, nem Cecíliát nagyra becsülöm, de nem örülök, hogy ott vagyunk. Ő azt akarja, mindenki menjen a Washingtonba, és ott megfenyegesse az embereket, és ők könyörögjenek mi. Hogyha ezt megteszi, hogyha egyes országokat kiválaszt, akkor gyakorlatilag éppen a WTO szabályokkal megy szembe. Lehet elfelejthetjük akkor a legnagyobb kedvezmény elvét, az egyenlő elbánás elvét, mindent, mert külön igyekszik kijárni magát. Mindent el kell követnünk, hogy a tarifák leálljanak, de legyünk óvatosak és legyünk hidegfejűek. Mint mindig, természetesen mondja az elnök. Karolin, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát ami a kivételes szabályokat illeti, amivel Marcelin asszony tárgyal, ez egy első intézkedésként elképzelhető, de hát igazából nem tudjuk pontosan, hogy el tudunk-e itt érni valamit, és én egy hosszabb távú problémának látom ezt. EU e és Ausztrália és Argentina is kivételes szabályt kaphat adott esetben, tehát veszélyes játékba megyünk itt bele. Miről van itt szó valójában? azt kell megnézni, hogy a túlkapacitásokat hogyan kezeljük, hogy a az olcsó dömpingtermékeket hogyan kezeljük, ez egy régi probléma, nem új ez, és én azt gondolom a szabályokat egyszerűen be kell tartani, és Európának amellett kell kitartania, hogy szabály alapú kereskedelemre van szükség. Az én kérdésem persze most az, hogyha Cecilia Malmström ezeket a tárgyalásokat megkezdte, és tovább viszi, és adott esetben önnek is engedményeket kell tennie. Mennyire arányosak ezek az engedmények, amiket mi adni tudunk? És a kérdés most az, hogy ha az ember a kisúját adja valakinek, akkor az egész karját követeli nyilván, és Trumpnál ez még inkább így van. Hogy tudjuk ezt leállítani? Nyilván nem, nincs itt egy végső megoldás, de Trump kiszámíthatatlan partnerként. Tényleg bele akarunk menni az ő játékába? Ez a legjobb megoldás Európa számára. Inkább arra kéne törekedni, hogy összességében találjuk megoldást, hogy Trumpot visszahozzuk a valóság talajára, és mindenki alapú munkát végezzen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lukasz Jemszka asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát nyilván drukkolunk annak, hogy Cecilia Malmströmnek sikerül megállapodásra jutni az usa de hát mivel Trumpával dolgunk, azért ez nem könnyű. Tudjuk jól, hogy zajlik a munka a bizottságon belül a tekintetben, hogy a tarifális korlátokat csökkentsünk, és hogy ezeket az importintézkedéseket elhárítsuk. De a e termékek vonatkozásában talán valamilyen ellenintézkedésre van szükségünk, ami kiegyensúlyozza ezeket a vámterveket. Lehet itt szó korlátozásokról, kozmetikai termékekről is szó lehet itt, ugye, púderekről, rúzsokról, arcpirosítókról, szemfestékekről úgy általában, ez nyilván a nőket kis jobban érinti. Másrészt azonban más háztartási termékekről is szó van. Európában és az én országomat is érinti ez. Lengyelországot. Úgyhogy a igazgatótól hagyj kérdezem meg, hogy az ellenintézkedéseket hogyan lehet foganatosítani mondjuk acél és alumínium vonatkozásában, vagy akár a kozmetikai termékek vonatkozásában. Az előzőek vonatkozásában ez óriási költségekkel fog együtt járni. De miért ezeket a termékeket választották ki a listáról? amelyeket valóban ellenintézkedéssel vagy más lépéssel ellensúlyozni lehet. Mikrofont kérünk. Köszönöm, mondja Solc úr. That, uh, I guess it is clear that... Uh, Szeretném elmondani, hogy uh, az engedmények vagy a kivétel nem lesz megoldás Európa számára ebben az ágazatban. Hogyha esetleg az acél fórumot követték, akkor bár ez nyilván a VTO-val is összefügg, és más országokkal is, akik acéltermelők, mindenki közös megoldásra akar jutni. De itt a termeléssel is összefügg mindez, tehát nem csak ezzel a konfliktussal kellene nekünk sem foglalkozni, ami Trump kérentéséből indult el. Kína a túlkapacitásokat próbálja visszaszorítani az elmúlt fél, fél évben, és ez 500 munkahelyet What is the general situation of... 500 ezer munkahelyet érint. Egy másik dolog, amit említenék, hogyha a védintézkedésekről gondolkodunk, akkor az acéltermékeket, amelyekre eddig nem terjed ki az intézkedés hatája, és az Eurofer képviselője ugye már bemutatta, hogy a termelőknek, mit hoz majd a kérdi ez a döntés Európában. Tehát egy teljes csomagra terveznek-e most acél és alumínium termékek vonatkozásában, vagy hogy kell ezt elképzelni? Köszönöm szépen! Elnök úr, nem akarok semmit megismételni, ami már elhangzott, úgyhogy csak annyit emelnék ki, hogy a gazdasági következmények tekintettel a foglalkozásra nem is felmérhetőek még. Hiszen, a, hogy az acélpiacot bezárják, és az erőviszonyok is átrendeződnek, hiszen Koreából, Indiából, Törökországból is érkezik acél, 40 millió tonnában kell gondolkodnunk, tehát az EU-n kívülről érkező acélvolumenét tekintve. Tehát tekintettel erre, ahogyan a főigazgató is elmondta, felmerül ugye annak a lehetősége, hogy bezárásokra kerül sor, akkor azonnal védintézkedésekre kellene elszánnunk magunkat. Viszont e vonatkozásban azt is kéne tudnunk, hogy ezek az intézkedések mit tartalmaznak. Az EU védelme, a DG Trade fellépése lenne ez az acél termékek vonatkozásában, de kiterjedne mindez a 232-es hatája alá tartozó termékekre. Úgyhogy szeretnénk tudni, hogy mi az, ami itt a védénckészkedések alá tartozik, mert tehát ez stratégiai hiba is lesz az egész ágazatot kellene óvnunk, úgyhogy aggasztó, amit történhet. Közvetlenül, közvetetten is nagyon sok munkahely, 20 ezer vagy 140 ezer munkahely is elveszhet, úgyhogy ez rettenetes. Tiziana. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem szólókkal és az előttem szóló képviselőtársammal is, mert valóban aggájjal tölt el bennünket a legfrissebb trend, a legfrissebb események, és a bizottsághoz intéznék magam is egy kérdést. Bizonyára igaz, ami a túlkapacitásokról elhangzott, viszont az elmúlt élekben tudjuk, hogy csak 80%-át aknázták ki a, sőt, lehet, hogy még kevesebbet, mint ami rendelkezésre áll. Úgyhogy nem tudom, hogy nincs-e valami más, ami meghúzódik emögött a Trump-féle javaslat és terv mögött. Nem tudjuk, hogy mit akar elérni, mit akar kikényszeríteni Európából. Lehet, hogy több pénzt kellene befizetni a vállalásainkat szem előtt tartva a NATO költségvetésbe de aztán az élelmiszerbiztonságnál ugye környezetvédelmi eh, előírásokat említve, gondoljanak a hormonokra, a glükozátra, nem tudom, hogy le, kinek van itt még további gondolata, de, de érdekelne, hogy mi áll az amerikai gondolkodás hátterében, és milyen kompromisszumokra juthatunk esetlegesen. Mi a bizottságnak a hivatalos álláspontja, nem fogunk akkor visszalépni a standardek tekintetében? És nyilván nem akarunk kereskedelmi háborút, de feláll ennek a veszélye. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna de Márti úrhoz. Mi úgy értelmezzük, hogy csapás, válaszcsapásra nincs igény a vállalkozások részéről. Úgyhogy a kérdésem az, hogy felmerült -e egyáltalán az, hogy ezeket mégsem foganatosítják, és hogyha lesz az USA részéről kivétel, szabály az Európai Unió tekintetében, akkor kik fognak itt lobbizni az acéliparban? Lehetne bilaterális megállapodásokat is kötni az USA-val, hiszen rengeteg áll, ö, álláshelyről van szó. Mit nem akarják ezt? Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos a felkonferálást. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, eh, más asszonynak is, azért, hogy ennyire aktív ebben a helyzetben. Azt gondolom teljesen világos a mai helyzetből is, hogy komoly a kérdés, és hogy nem szabad a választépéseinkben lassúnak lennünk. Az Európai Uniónak a harmadik országokból bejövő importot vissza kell eh, szorítani, nem szabad azt sem engedni, hogy az amerikaiak nagyon egyszerűen hozzáférjenek ezekhez a volumenekhez, és hát tudjuk, hogy rengeteg terméket érint ez a lista. Kvótákat emlegettek, nyitva kell tartanunk a piacot, de az importot to prevent from speculative stocks and bypassing the quota. Újra kell gondolnunk. Az Európai Uniónak minden termékkategóriában, amely érintett, válaszlépésekre kell elszállnia magát, mert nem lehet elárasztani bizonyos termékekkel a piacot. Egyetértek a korábbi felszólalókkal is, mely szerint, melyek szerint nem a probléma gyökerénél ragadja meg itt a, az ügyet az amerikai adminisztráció, hiszen az acéltermelő országok egyszerűen még tovább növelik a termelősüket. Viszont tudjuk, hogy a tőkéhez való hozzáférés vagy a bérek tekintetében messze nem tartják be a sztenderdeket, és akkor még a környezetvédelmi normákat nem is említettem. Az Európai Uniónak és az USA-nak együtt kellene működnie, ahelyett, hogy nagyon drága, és hát igazán nem gyümölcsöző kereskedelmi háborúra szánná el magát. Köszönöm a szót. Szeretnék elnézést kérni, hogy nem tudtam az elejétől itt lenni, és nem hallhattam a főigazgató úr beszámolóját. Természetesen számtalan stratégia létezik, de nekem az a benyomásom, hogy az Európai Unió és a bizottság is nagyon megfontoltan tárgyal. És ugyan szóltak a válasz lépésekről, de csak azért, hogy megelőzzék a kereskedelmi háborút. A termékek listája nem véletlenszerű, nem olyan lista tehát, amely olyan termékeket is tartalmaz, amely a republikánus államok számára fontosak csak, a kongresszus és a szenátus számára. Ez egy nagyon intelligens stratégia. Úgyhogy ebben támogatjuk is a bizottságot. De a gazdasági ürügyek helyett politikai megfontolások húzódnak meg a háttérben. Hiszen az nem lehet véletlen, hogy pont Pittsburghben voltak választások, időközi választások, ahol Trump 10 ponttal vezetett 2016-ban, most viszont a demokraták nyertek. És ezt követően ezt az intézkedést kezdeményezték. Trump pedig most új érveket, választási érveket próbál felsorakoztatni de ezzel nem változik a túlkapacitások kérdése, a túltermelés kérdése. És a kérdés igazából számomra az, hogy hol van a határ? 2018 novemberére ez nem fog kiderülni. Aztán majd újra jönnek az elnökválasztások, és lesznek olyan célok, ahol a protekcionizmus felkerül az ászlókra, és ezzel választásokat lehet nyerni, vagy választókat megnyerni. Nagyon lényeges, hogy lássuk, hogy mi hogyan reagálhatunk mi erre, főleg, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat. Jó. A magam kérdése, hogy világos-e, hogy mely vámtételeket tartoznak majd a az érintett termékek körébe, tehát mely termékekre terjed ki ennek az intézkedésnek a hatája csütörtöktől kezdve. Lighthizer azt ígérte, hogy egyfajta iránymutatást fogalmaz meg a kivételek vonatkozásában. Tehát Mexikó felmerült, ugye Kanada, Ausztrália, olvastam egy tweetet ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg ők engedményeket kapnak, kivételt kapnak, de mik a kritériumok, hogy valaki ez, ezeket a kivétel szabályokat megkapja? Aztán nem tudom, hogy az Európai Unió mit tud felkínálni a tárgyalások során az USA-nak, hiszen nincsenek, nincs dömping nálunk, nincsenek leányvállalatok, támogatások, tehát mit tudunk tá, felkínálni, hogy nekünk megadja Trump ezeket a kivételeket. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok kérdést hallottam, és mindegyik idevágó. Először is a felügyeleti mechanizmust ról. Igen, logikus lenne, hogy kiterjesszük ezt az alumíniumra is. Az eljárást illetően, a lehetséges kivételeket illetően, ez, ez egy belső, USA belső eljárás. Az USA felhasználók kérvényeket gyújthatnak be, az eljárást illetően, de ennek semmi köze a harmadik országbeli exportorak számára. Tehát a felhasználóknak kell a megfelelő kritériumoknak megfelelni. És az EU acél és alumínium termelők nyilvánvalóan a saját ügyfeleikkel megegyezhetnek, de az egy egészen másfajta eljárás. A Marinász asszony kérdése a védzárótiketékokat illetően a védzáratiki eljárás meg, szigorú kritériumoknak kell, hogy megfeleljen. Tehát egy vizsgálatot kell nyitni. Persze vannak más kérdések a termékeknek a lefedését illetősen. Tehát van egy vizsgálat, e, és ideiglenes intézkedéseket tehetnek, egy olyan időtartamon belül, amely két hónap lehet, a végleges intézkedéseket életen több időre van szükség, hat hónapnál több lehet ez a végleges intézkedéseket. Az ideiglenes intézkedéseket illetően és mindkét intézkedés komitológiai eljárás alá esik. Az ideiglenes intézkedéseket illetően a bizottság, az Európai Bizottság dönt, ha, ha csak nincsen minősített többség ellene ezeknek az intézkedéseknek. Az végleges intézkedéseket illetően ez kivételt jelent a komitológiai eljárás alól, itt minősített többségre van szükség a tagállamok összességét illetően. A lefedettséget illetően a legegyszerűbb, hogyha vizsgálatot kell nyitni, akkor néhány napon belül a termékek lefedett költségének a vizsgálata széles körül lesz a termékek összességét illetően. Acöl és alumínium termékekre illetőleg. Nyilván ez nem prejudikálja a végső választást, amely a valós piaci helyzetettől függ. Még akkor is, hogyha gyorsan kell lépni, azért, hogy egy rövid időtartamon belül e, eldöntsék, hogy melyek a legfenyegetettebb termékek. A betont illetően ez ugyanaz, mint a kozmetikai kérdés. Az, az egyensúlyt fel, e, visszaállító intézkedéseknek semmi köze a hazai acél és alumínium ágazathoz. Ez egy lehetség arra, hogy megvédjük e, azokat a termékeket, amelyek e, újra, e, újra megteremtenék az egyensúlyt az Egyesült Államok intézkedésével kapcsolatban. Ezen intézkedéseknek a kiválasztása megfelel azoknak a termékeknek, amelyek számára az EU-ra nincsen parancsoló szükség, tehát vannak alternatív lehetőségek is az ellátásra. És nyilvánvaló, hogy a kozmetika ra nincsen parancsoló szükség, és világos, hogy a vízzáradékkal kapcsolatban, ez lefedi ezt. Tehát ennek semmi köze a, harmada az az acélnak a egyensúly teremtésére történik. Ahogy Pinyó asszony is említette, ezt a listát óvatosan, gondosan fogják szállítani gazdasági kritériumok alapján, és politikai kritériumokat is figyelembe vesznek, hiszen tudjuk, a politi- ismerjük a politikai földrajzot az egész világon. Persze, hogyha vannak választások harmadik országokban, nem mindig ez a helyzet. Most akkor Felner úr kérdésére térek ki. Fjellner úr kérdésére. Először is nem eszkalációs helyzet van. Az egyensúly teremtés területén megvédjük a jogainkat a vto ban A nyolcas cikkely alapján 50 napunk van erre. hogyha konkrét egyensúlyteremtő intézkedéseket teszünk, De hogyha most nem védjük meg a jogainkat, akkor nem tudjuk a VTO vitarendezési fórumára vinni ezt. Ami 2002-ben történt, amikor voltak védzáradékok, akkoriban én nem a kereskedelmi főigazgatóságon voltam, E, tehát nem követtem ezt, de tudom, hogy végül egy, az teremtő intézkedéseket esetében nem e, tettünk konkrét lépéseket, mert e, megelégedettek voltunk azokkal a kivételekkel, amiket akkor kaptunk. Itt az USA vesztett tehát az, a védzáradékot nem érvényesnek tekintették. A, most a védzáradék illetően az acélpiac javul az Egyesült Államokban, nyilvánvalóan az utóbbi évek eseményei rájuk is hatással voltak, akár csak ránk, megtették a megfelelő intézkedéseket, és a legjobb vállalataik 35%-kal növezték a eh, profitjaikat 2017-ben, 2016-hoz hasonlítva. Még 2017-ben eh, csökkent a globális termelés, nem minden termék esetében. 2017 áprilisában volt egy nyomozás, amely azt mutatta, hogy a védzáradék feltételei nem teljesültek. Tehát meg tudom erősíteni, hogy a fejünk még a nyakunkon van, tehát valóban veszélyes helyzetről van szó. Mi nem tárgyalunk, hanem eszmecserét folytatunk, hogy megtárgyaljunk olyan aggályokat, amely minden két oldalon megvannak. A fenyegetésekkel kapcsolatban sosem fogunk tárgyalni. Még akkor is, hogyha a nap végén lesznek kivétek, és nagyon óvatosok vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a végső döntés, hiszen ezt Trump elnök úr maga fogja meghozni. Azt hiszem, hogy bármi is legyen a megoldás, még akkor is, hogyha a kivétel, akkor is a koncesziókat el kell távolítani, és a fenyegetésre majd megfelelő ellenintézkedéseket hozzunk. Múlt héten a Koreperben voltam, és egyhangúan támogatták a tagállamok a bizottság stratégiáját. Mi szilárdak vagyunk, de arányosak. Tehát végül is, hogyha lesz egy kivétel, az kapcsolatban lesz az EU meghatározatával. És az EU két lépéses egyensúlyteremtését is támogatják. És valószínűleg más tagok is követni fogják ezt az utat. Grass van der Heijs asszonynak a kérdése a moska kapacitás illetően. Ez a, nem, bocsánat, a túlkapacitás, tehát a többletkapacitást illetően, igen, van többletkapacitás, de ez nem legitimizálja az Egyesült Államok intézkedéseit. Nem akarok ezzel több időt tölteni. Mi a szabály alapú rendszer támogatjuk, és a G20-ban az acélformokban nagyon aktívak vagyunk, és nagyon örülnénk annak, hogyha mások is e, követnének bennünket. De ne képzeljük azt, hogy az acélforum mindent meg fog oldani. Igen, Kína elkezdett lépéseket tenni, de nem csak az acél, hanem az alumínium iparban is e, történnek lépések. Nem tudom, hogy a számok, amiket hallottunk, teljesen pontosak-e. Majd meglátjuk, hogy amikor olyan helyzet lesz, hiszen nem abnormális, hogy Kína, India eh, és más országok eh, növelik az acéltermeléséket, hiszen igény van rá. 2012 és 2016 között nagy acélkapacitás növekedés volt. Tehát a kérdés az, hogyha a kapacitás növekedés a SZO ektől függ, tehát nem a normális piaci megközelítésen, tehát a kapacitásokkal nagyobb, mint az a hazai igény, kereslet. Tehát ez, ez itt a probléma, és ezt kell megoldanunk. És továbbra is ezt fogjuk tenni. Azt hiszem, hogy már mondtam, hogy az védzáradékok nem fognak kizárni termékeket a vizsgálatból. Majd a végső döntés el megfogalmazza, hogy mit kell tenni. E, ez az ipart is védelni fogva, ugy, fogja, ugyanakkor a, a piacot nem zavarja meg semmit sem lehet kizárni, tudom, hogy ez itt most nyilvános meghallgatás, de hát azért vannak különböző módjai, eh, hogy elkerüljük, vagy minél kisebbé tegyük a, a piac zavarát. Hiszen nem akarunk drámai helyzeteket bárhol is a világban. Meglátjuk, hogy a többiek mit tesznek. Regin úrnak a kérdése a kérdésére már azt hiszem, hogy adtam választ. Tehát, mint mondtam, nem tárgyalunk, hanem eszmecserét folytatunk, és biztosan nem tárgyalunk a ról. Tehát nincsenek tárgyalások, Eh, az élelmiszer normákról nem tárgyalunk soha. Eh, az állampolgároknak az érdekét mindig tiszteletben tartjuk. Tehát minden olyan termék, amely belép az EU piacra, eh, meg kell, hogy feleljen a szabványainknak. Itt nincs miről vitatkozni. Mina képviselő asszony a megtorlá intézkedésekkel kapcsolatban itt válasz lépésekről van szó, szóval ügyelni kell a szavakra. Még nem jutottunk oda, hogy megtorló intézkedésekre van szükség, és a tagállamok kivételeket alkalmazzanak, kivételes felmentéseket adjanak. Szerintem az EU-nak egységesen kéne fellépnie, ez egy fontos erő, és így leszünk a leghatékonyabbak hogyha az EU-t megpróbálják megosztani, szerintem ez mm, érthető, de nem fognak sikere jutni ezzel, és azt gondolom ki kell tartanunk egységes álláspontunk mellett, ami pedig a... Igenis. Igen, a válaszom az Egyesült Államok piacán kell maradnunk, nem akarunk kereskedelmi háborút Rodriguez Pinero asszonynak már válaszoltam, ami pedig Bend kérdését illeti a vámügyeket. Egyesült Államok esetében meglátjuk, hogy konkrétan hogyan alkalmazzák, ami pedig az iránymutatásokat illeti. Az nem hiszem, hogy nem lesznek iránymutatások a végén vannak egyes elemek, amelyek már elhangzottak más kollégák részéről, trilaterális, bilaterális megoldásokat is előirányoztunk, két héttel ezelőtt megkezdtük a munkát. Nehéz a környezet pillanatnyilag, és nem olyan könnyű ezeket az üléseket megszervezni. Nagyon fontos éppen ezért, hogy ezekre egyáltalán sor került, és trilaterális, háromoldalú mm, nyilatkozatokra van szükség, és Japánt is bevonjuk ebbe a, éppen a támogatásokat illetően, de ami fontos az az, hogy hatékonyak legyünk a fellépésünkben, a kereskedelmi védőintézkedések is hatékonyak kell, hogy legyenek, és ez, ez szükség van az acélfórumra is, de ez nem elegendő önmagában azt gondolom, hogy ez a fellépés egy jó dokumentum, ami eddig megszületett, nyilván korlátozott hatással, de, de az elnök úr és a koordinátorok is ismerik a dokumentumunkat, amelyel készülünk, és a tanács is ismeri, szerintem jó dokumentum, amelyel lefedünk mindent, ami most fontos, és ez azt mutatja, hogy az EU nem eh, akarja a válságot elmélyíteni az elmúlt tíz évben a saját kapacitását az Egyesült Államok leépítette 9%-kal, eh, eh, és ennek a felle az elmúlt években történt. Az Egyesült Államoknak mondjuk kisebb a kapacitása, de nem igen csökkentette de hát láttuk, persze Kínában persze nagyon nagy volt a kapacitás növekedése az acélterületen. Az utolsó kérdése pedig hm, nem hagyjuk, nem hagyjuk fenyegetni magunkat a tárgyalások során, nem adjuk fel a tárgyalásokat, készülünk a vitákra, és a VTO szabálysértési eljárását fogjuk elindítani, ha erre sor kerül és továbbra is folytatjuk a munkát a vto n belül. Ne csak a szabályokra hivatkozunk, mint általános szabályokra, hanem végrehajtható szabályokhoz kívánunk ragaszkodni. Reméljük, hogy ez így fog működni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jean-Luc, a világos üzenetet, és azt hiszem erre a világos üzenetre szükség is van napjainkban. Ezzel lezárom a mai ülést, de azért folytatódik ez még, ez az acélügy a jelentésünkben, amit az Egyesült Államokhoz kapcsolatainkról készítünk. Köszönöm.